colleagues. Kedves kollégák, hadd kezdjük el ezt a mai ülést. Buongiorno a tutti. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Akkor meg nyitottnak nyilvánítom az ülést, tehát megnyitom a mai ülést, és szeretném, hogyha csend lenne. Az első napi rendi pont az elfogadása a napirendnek. Eh, a mai napirend eh, keretében nagyon fontos kérdések vannak. Az éves jelentés a bizottság működésével kapcsolatban, aztán az akta megállapodással kapcsolatban lesz egy előadás, lesz egy az ombudsman általi előadás az ő éves jelentésével kapcsolatban, és különböző jelentések lesznek a különleges jelentésekkel kapcsolatban, amelyel kapcsolatban az ombudsman azt kéri, hogy mi ezeket fogalmazzuk meg. Aztán az európai iskolákkal kapcsolatban van egy petíció, aztán egy francia petíció, és a német és az osztrák kereskedelmi kamarák működési szabályzatására. Először szavazunk két véleményről, az Auken és a Geringer jelentésről, és aztán következik az évi tevékenységről szóló éves jelentés, amelyet Chichester kollégánk állított össze. Utána pedig Valéan és Szalavrakosz kollégáknak a jelentései jönnek. A Valean jelentés az alapjogok, alapvető jogokról július 12-én kerül szavazásra, a módosítók benyújtásának a határideje július 5-e. Aztán szeptember 19-én lesz a másik jelentésnek a szavazása, és július 17-e a módosítók benyújtásának a határideje. A az ombudsmannek az éves jelentéséről szeptember 9-én szavazunk, és július 20-a a módosítók benyújtásának a határideje. Nos, tehát akkor körülbelül 10.30-kor nyitnánk meg az akta petíciókkal kapcsolatos vitát, utána pedig a bizottság megvizsgálja a német tényfeltáró látogatásnak a jelentését. Romániában is történt egy ilyen játékos, és aztán három órakor folytatjuk. Amikor a koordinátorok üléséről beszámolok, amelyet előtte tartjuk, és utána a Diamandoros Európai Ombudsman ismerteti a jelentését. Aztán az európai iskolákról és az akta megállapodásról való vita foglalkoz, vitával foglalkozunk, és a különböző petíciót benyújtók a az osztrák és a német kereskedelmi karamarákról fog beszélni. Nos, akkor kollégák, akar valaki hozzászólni? Köszönöm szépen. A napi rendel kapcsolatosan egy kívánságom volna, és egy módosító javaslatom a 13-as ponttal kapcsolatban a romániai tényfeltáró látogatásról szóló jelentés. Ezt szívesen eltolnám a következő ülésünkre, mert csoportomon belül még ezt szeretnénk megvitatni. Tehát a 13-as pontot szeretném eltolni a következő ülésre. A kérésem pedig nem tudom, hogy lehetséges-e, a berlini tényfeltáró látogatásról szóló jelentés, hogy ezt esetleg ma délutánra el tudnánk-e tolni, mert kollégám csak délutánra fog ide érni. Ha mégsem tudjuk eltolni, akkor tárgyaljuk délelőtt, de sajnos Bolon kollégám nem tud ma részt venni a délelőtti ülésen. Ez tehát csak egy kérés és egy tájékoztatás viszont a 13-ast mindenképpen szeretném a következő ülésünkre eltolni. Köszönöm szépen. Elnök asszony, én ellene szavazok ennek, eh, és ahogy a 12-es pontot mással helyettesítsük. 13-as pontról van valószínűleg szó. Mindannyiunknak megvan a programja, és én jelentéstevőként nem tudok a délutáni ülésen részt venni, épp ezért szeretném, hogyha így marad, szeretném, hogy így maradjon a napirend. Rendben, ez csak egy kérés volt, tehát ezt a kérést akkor visszavonom a berlini tényfeltáró látogatással kapcsolatban. Okay. Well, okay. Jó, elfogadom, de néha az az ember érzése, hogy egy frakció határozza meg, hogy hogy voljon a munka ebben a bizottságban. És ezt nem igazán találom elfogadhatnának, ugyanis az EPP nek megfelelően kell viselkedni az egész bizottságnak. Ezt egy kicsit azért zavarónak tartom de már nem először történik meg, úgyhogy tartoznak nekem. Bene, eh, allora. Eh. Rendben van. Jó, akkor nézzük az első pontot szavazásra bocsátom. Van -e ellenvetése a kollégáknak? Senki sem szavaz ellene? Jó, akkor elfogadjuk így a napi rendet ezzel az egyetlen változtatással. Tehát hogy a 13-as jelentést azt a következő ülésnapi rendjére tesszük. Most akkor a következő napi rendi pont, az a következő ülések jegyzőkönyvének az elfogadása, 19, március 19-20, április 24, május 8. Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Hogyha nincsen, akkor ezt a három jegyzőkönyvet elfogadottnak nyilvánítjuk. Köszönöm szépen. A bejelentésekkel kapcsolatban. Bizonyos petíciókat lezárhatunk, hiszen nem kaptunk a petíció benyújtójától ö, ö, választ, és akkor ilyen döntést hozunk általában. Ahogy már a múltkor is említettük, a következő ülésen két ülés dokumentum amelyek kapcsolatban egy listát fogunk a kollégáknak körbeadni, amelyekben a különböző petíciók listája, vagy különböző kérdések, amelyeknek kétséges az állapota, ezeket tartalmazza, és akkor a kollégák ezeket megvizsgálhatják, és megnézhetik, hogy ezeket a megfelelő petícióknak tekintsük-e, és ezért napirendre vegyük, Eh, hogy a bizottság foglalkozzon vele. Nos, ennyi a bejelentésem, és hogyha senki sem akar ezzel kapcsolatban hozzászólni, akkor most elkezdjük magát eh, az igazi ülést, ez pedig az ötödik pont, és pedig szavazás. És akkor nézzük az elsőt, a vélemény az Európai Unió közigazgatási eljárási jogáról. Ez az Auken jelentés, és akkor megkapja a szót. És most Dánul fogok beszélni. Remélhetőleg érthető lesz majd, amit mondok. Nagyon rövid leszek. Köszönöm a kollégáknak a az együttműködést ebben a jelentésben. Nagyon hasznos volt. Remélem elfogadják, hogy az árnyék jelentéstevőket nem hívtuk össze, de a javaslatokat már eleve belevettük, tehát nem tette szükségessé több ülést, remélem ez rendben van. Hogyha sikerül ezt megvalósítanunk, a Júri Bizottsággal kapcsolatban. Ez nagyon nagy lépés lesz előre az európai polgárok szempontjából a szolgáltatói elvekkel kapcsolatban, ami a polgárok és a közigazgatás viszonyát illeti, hiszen a polgárok viszonya az administratív hatóságokhoz, mindig egy kicsit bonyolult, és a hatóságok úgy fogják fel, hogy őket védik a törvények, nem pedig a polgárokról van szó. Az a tapasztalatom, hogy ahol a szolgáltatói elv van a központba téve, nagyon jók a tapasztalatok a hatóságok szempontjából is, hiszen ez mindkét fél számára segítséget jelent. Ez egy nagyon nagy előrelépés, hogyha a saját védelmünkről áttesszük a hangsúlyt a polgárok érdekeinek a védelmére. Remélem ezt sikerül megvalósítanunk, és jól is fog működni az új eljárással kapcsolatban. Attól tartok viszont, hogy ez egy kicsit nehéz lesz, és harcot kell folytatnunk a bizottsággal és a tanácssal, mert az EU rendszerében ez még nem ment át a gyakorlatba, hogy transzparencia van, és a polgárok védelme megvalósul. Reméljük, hogy ez most sikerülni fog. Köszönöm az együttműködést. Grazie, onorevole. Köszönjük szépen, Okan asszony. Köszönjük a munkáját. és támogatom az ön javaslatait. Akkor most megnyitjuk a szavazást az Oken jelentéssel kapcsolatban, és a Basescu um, módosító egyes um, elfogadtuk. A második, um, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmas bekezdés, hármas módosító Becker mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3A új, négyes es módosító eh, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ötös ös módosító Basescu mellette ellene tartózkodás elfogadva. hatos os Becker mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas, Basescu mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes ö, okafogyottá válik, mert a nyolcast elfogadtuk. Nos, akkor a kilences jön, Vasescu mellette ellene tartózkodás. Ezt kérem szépen megint, kérem tegyék fel a kezüket. Tehát 9-es Basescu ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es Oken mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11 Becker mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12 Becker mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as Becker mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es Auken mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös Valenza mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os, Valencia mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es, Becker, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as, Basescu, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es, Becker mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as, Decker, részenként szavazunk, egyes rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizni kell, tehát akkor megismételjük a szavazást. A első rész mellette. Ellene. Elutasítottuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt viszont elfogadtuk. 21-es. Becker mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most az egész módosított véleménytervezetről szavazunk, mellette ellene elfogadtuk. Gratulálunk Auken asszonynak. Akkor most jön a második szavazás ez pedig a jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzésről szóló 2010 évi 28 éves, 28 éves jelentés Geringer asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevéknek eh, a kiváló együttműködést kiváló módosító javaslatokat tették, és a legtöbbet el tudjam fogadni. Volt néhányal kapcsolatban kétségem, amelyeket szerintem vissza kellene utasítani, el kellene utasítani. Ez pedig a jogszabályok megfelelő alkalmazásával kapcsolatos a jövőben Remélem, hogy a Júri Bizottság elfogadja majd az általam összeállított jelentést. Én kétszer jelentéstevő voltam a Júri Bizottságban ebben a, ezekkel a témákkal kapcsolatban, tehát a miink is ebben e, az irányban mozdul el. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen, Geringer asszony. Mi is reméljük, hogy nem lesz probléma ezekkel kapcsolatban, tehát akkor most szavazzunk erről a jelentésről. Egyes, módosító Basescu mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes, Vertman mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas, hetes, bekezdés Basescu mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes, Auken mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nem, mégiscsak ellenőrizzük. Tehát négyes módosító, tehát ez a hetedik A bekezdés új. Elnök asszony, ha megengedi, mint mondtam, a a hármassal kapcsolatban vannak kétségeink, számámra nem eléggé világos az eredmény, tehát kérem, hogy újból szavazzunk róla, a hármasról. Köszönöm szépen ezt a kérést. szerintem sem volt nagyon világos a szavazás. Azt mondtam, hogy elfogadtuk, de hogyha ellen, egyetértenek a kollégák, akkor újból szavazhatunk a hármas módosítóról. Jó, tehát akkor újból szavazunk a hármas ö, módosítóról. Basescu féle mellette? Ellene? tartoz, tartózkodás elfogadtuk. Jó, akkor most jön a négyes, Auken mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös, Becker mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Hatos, Basescu mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes, Becker mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas, Basescu mellette ellene tartózkodás Hát, nem vagyok benne biztos. Akkor megismételjük ezt a szavazást, tehát 8-as, a 9-es bekezdéssel kapcsolatban mellette. Ellene Jó, ez 9-9 úgy tűnik. Tehát akkor elutasítva. This was the amendment 10. This was the amendment 10.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 Akkor most jön a 9-es módosítal, 11-es bekezdéssel kapcsolatban, Auken, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es, Auken mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es, Auken mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es, Auken mellette ellene tartózkodás. Még egyszer megismételjük mellette. Ellene elutasítva. Elnézést, elfogadtuk, rosszul mondtam. Jó, elfogadva. 13-as, Auken mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es, Becker mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most a vélemény tervezett Eh, módosított formáját, szavazásra bocsátom, bocsátom mellette, ellene eh, tartózkodás elfogadtuk. Rendben van, köszönjük, gratulálunk Eringer asszonynak. Akkor vége a szavazásnak. És akkor jön a következő napi rendi pont, ez pedig a Petíciós Bizottság 2011. évi tevékenységeiről szóló éves jelentés. Csicseszter úr az előadó, de nem látom ott, épp ezért megkérdezem Valian asszonyt hogy e, ismerteti ezt a jelentést. Igen? Jó, tehát akkor a Valen asszony kapja meg a szót. Dear colleagues, uh, we are at the point of examining the amendments uh, this uh, proposal for regulation establishing the rights and citizenship program for 2014-2020. There were 48 amendments in total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 We don't have, we don't have, have Romanian. I'm willing. Is it fine? Rendben van, már működik? Tehát a módosítás első pontja olyan ké, nemi egyenlőségi kérdéseket igazít ki, valami az EU konvencióját a fogyatékkal élőkkel illetően. A következő jövőbeni programot úgy kell kialakítani, hogy az túl, túlnyúljon a meg, megközel, meg, megkülönböztetések kérdésén, és ide, ide foglalja az idegen gyűlölet kérdéseit, amelyet különleges célkitűzésként kell megfogalmazni. A nők és férfiak közti egyenlőség elősegítésében független szakpolitikai prioritásnak kell lennie, és, a, és meg kell előzni a gyerekek és fiatalok elleni erőszakot, a a nők és férfiak közti egyenlőséget különféle EU e jogszabályokkal is elő kell segíteni, valamint szakpolitikai válaszokkal. A nemi egyenlőség, valamint a erőszak felszámolása, de ki kell terjedni mindenféle olyan emberek, ki kell, hogy terjedjen, akik többféle megkülönböztetést szenvednek az EU-ban. A következő kérdés az ngo a civil szervezeteket célozza meg, a civil társadalmi szervezeteknek különféle szolgáltatásokat nyújtani, amelyek ki, kiegészítik az kormányzati intézkedéseket, foglalkoznak az igényekkel, szükségletekkel azok számára, akiket közvetlenül érint ez mindent a döntéshozók által. Fokozni kell a jogszabályok hatását az a, az a hogy azok a csoportok, amelyek különben, amelyeket különben nem, érik, nem érnek ezek a jogszabályok, szintén érintve legyenek. A civil szervezetek kapacitásának növelése elősegíti az EU jogszabályalkotását, ahol olyan szervezetek részt vesznek nemzeti szintű tárgyalásokban. Ennek érdekében megkértem az ötös cikk második bekezdésében a civil szervezetek támogatását, a program által felvázolt területeken, hogy a tagállamok munkáját és az európai intézmények, szervezetek segítsége elő, amelyeknek tevékenysége összefügg a program céljával. A harmadik legfontosabb kérdés, amelyet a módosítások tárgyalnak, egy azon célkitűzések a programnak, amelyeket ki kell egyen, egyenlíteni a pénzek eh, leosztásában nem tartalmaz az információt arról, hogy hogyan kell a eh, forrásokat kiosztani a különböző érdekelt feleknek, garanciákat sem nyújt, hogy a finanszírozás szintje kiszámítható lesz minden évben minden megvalósítási kérdés eh, nők férfiak közti egyenlőség biztosítása, valamint a nők, gyerekek és eh, eh, sérülékeny személyek elleni erőszak minden évben növekszik. Az európai hálózatok, akik ezekkel foglalkoznak, fenntartható finanszírozást tartanak igényt azért, hogy tovább dolgozhassanak mégpedig hatékony módon. A program jogi szövege jelzi, hogy a ilyen tevékenységek finanszírozására minden évben szükség van. E, ezt a pár szót akartam elmondani a módosításokról, és a vélemény elfogadását e, július 12-én várjuk. Köszönöm szépen! Grazie, onorevole Valian. Köszönöm szépen, Valian asszony. Most pedig megadom a bizottság képviselőjének a szót. Sőter úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Elnézést. Itt vagyok. A módosítások zöme valóban a mi szándékunknak is megfelel. A nők, férfiak egyenlősége, erőszak elleni harc, a fogyatékkal élők logait, a civil szervezetek támogatása. Ezekben a témákban azt gondolom, hogy az eredeti javaslat is kitért. Lehet, hogy talán nem elég egyértelműen, ezért nincs túl sok ellenvéleményünk a felhozott kérdésekkel kapcsolatban. A tanács sok véleményét is beillesztettük már ebbe az anyagba. Örülünk tehát, hogyha egyes kérdéseket tovább, továbbra is megmagyaráznak. Köszönöm szépen. Grazie. La, la parola al collega Valesa. Nem, Valesa kollega következik. Dziękuję pani przewodnicząca. No i bardzo dziękuję. Köszönöm. Szeretném megköszönni az vélemény szerzőjének a munkáját, amely nagyon kiegyensúlyozott vélemény. A projekt rendkívül fontos, hiszen olyan kérdéseket segít elő, amely az EU állampolgárságát érinti, és amely a legjobban a reflektorfényben van, ahogy ön is említette, asszonyom. A pénzügyi kérdés a legfontosabb, amelynek kiszámíthatónak kell lennie, egyértelműnek, amely legfontosabb az ilyen projektek számára, amelyek kis civil szervezetek foglalkoznak. A legtöbb módosítás nem vitatható, bár van néhány, amivel nem értek egyet. Öt módosítót nyújtottam be, és mindenek felett az extrémizmus elleni harcról, a regionális, nemzeti és helyi együttműködés kisegítéséről elmondtam azt, hogy fontos lenne, hogy a fogyatékkal élők is teljes jogú állampolgárosok lehessenek. Kasmán következik. Köszönöm, elnök asszony ahogy korábban is, nagyon szívesen dolgozok együtt Valen asszonyal bármely témában, és nagyon örültem annak az átfogó eh, látásmódnak, amit ő felvállalt, különösen annak a programnak, amely három jelenlegi programot eh, egyesít, különösen eh, ott, ahol nagyon fontos az egyetemi fogalmazás. El kell mondanunk, hogy ezt a programot alaposan meg kell valósítani, hiszen egyértelműen érinti, ahogy Valeszán és Valán kollégák mondták, az állampolgárok jogait érinti. Ahogyha a három meglévő kom- programot kombináljuk, az állampolgársági programot, azzal egyértelműséget és koherenciát teremtünk, de elmondanám, hogy mindegyik programnak fenn kell tartani saját egyéni célkitűzéseit azért, hogy ezt az átfogó programot megvalósítsuk, amely e, elősegíti az EU, EU állampolgárságainak minden jogát. A véleményben és a benyújtott módosítókban Margaret. Elnézést, nagyon zavar a beszélgetés. Én színész voltam, és ha valaki mögöttem sutyorgott, akkor azt arra számítottam, hogy hú, nem, nagyon-nagyon-nagyon rosszul szerepel. Nem rémes? Mondja el tehát még egyszer. Nem, nem, itt nem, ilyesmi nem hangzik el. Visszatérek a véleményre, ami sokkal fontosabb. Nagyon kiegyensúlyozottak a módosítások, amelyek pedig a gyűlöletbűnt és az erőszakot említik, azok különösen. Ezért nagyszerű munkát végzett a kollega, de elismételném azt, amit Valen is mondott. Nagyon fontos, hogy a civil szervezetek egyértelműen pályázhassák az alapokat. Ez lenne a legfontosabb kérdés a programnak. Tehát meg kell néznünk, hogy miként lehet ezeket az éves alapokat kiegyensúlyozatlan elosztani egy koherens politika, szakpolitikával, azért, hogy a civil szervezetek számíthassanak a folytonosságra a benyújtott módosítók és a vélemény eh, szélesíti a program eh, célkitűzéseit, és újakat is befoglal, amelynek nagyon örülök, hiszen megfelelő üzenetet közvetíti az állampolgárok felé. Hadd tegyek néhány megjegyzést, mivel az állampolgárok általános jogairól van itt szó, eh, felsoroltuk a földjátékkal élőkről szóló egyezményt, ami nagyon fontos, tájékoztatásról elmondom ebben a szakbizottságban, ahogy a múlt héten tanultam meg, hogy ezen a te, ebben az intézményben nem dolgozunk eleget a fogyatékkal élők jogainak érdekében. Nagyon örülök tehát, hogy említik az, alap egy, az egyezményt. Szeretném, hogyha meghatároznák, amennyiben lehetséges azt, hogy mit jelent az emberi méltóság, mert ez minden frakciót érinthet, és különösen a módosít, ötös módosítbárban felsoroltam a toleranciát, a szolidaritást, valamint a nők férfiak közti minőséget, amely mindenkire ki kell, hogy terjedjen. Ezek olyan kérdések, amelyek jó és kiegyensúlyozott véleményt teremtenek. Köszönöm szépen! Grazie al collega Cashman. Eh, non so se la collega Valian... Köszönöm szépen, Cashman kollega. Nem tudom, hogy Valán asszony szeretne még szót kérni. Úgy tűnik, hogy nem. Így tehát elmondhatjuk, hogy eh, ezt a pontot lezártuk, és csak emlékeztetőképpen elmondom, hogy július 12-én szavazunk erről. Közben Csisiszta úr megérkezett, úgyhogy rátérhettünk a hetes pontra. Chichester úr a szó a Petíciós Bizottság 2011-es tevékenységéről. Köszönöm elnézést, hogy nem értem ide korábban. Sokkal több, több feletem, sok feladatom volt egyszerre, nem tudtam minek megfelelni. 110 módosítót kaptam, és az árnyék eladók előzetes ülésén remek együttműködést folytattunk, most pedig számos kompromisszumos módosítón dolgozunk, már néhány készen van. A alapvető jogok kartára vonatkozó hivatkozásban, valamint a demokratikus alapelvekben átláthatóságról, elszámoltathatóságról ugyanígy, valamint az elfogadhatatlan petíciók kérdéséről. Emlékeztetünk magunkat, hogy számos petíció koncentrál a belső piacra, környezetvédelmre és igazságügyre, valamint arra, hogy miként lehet fokozni a szakbizottságok felelősségét és feladatait, különösen a tanúk meghallgatásában és vizsgálatok lefolytatásában. Ezen dolgozunk most, meg másokon is. Elmondhatom, hogy a módosítók zöme elfogadható lesz, és a jelentés kibővül általuk. Az árnyék ma délután újra összeülnek, és ezen, ennél sokkal többet egyelőre nem tudok most mondani az egyes módosítókról, az túl nagy feladat lenne. Nagyon örülnék, hogyha a kollégák elmondanák saját aggodalmaikat vagy javaslataikat. Köszönöm szépen! Grazie, onorevole Chichester. Quindi per la commissione... Köszönöm szépen Chichester úrnak. A bizottságé a szó. Uh, thank you, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jaj, jó lett volna, hogyha Vilen kollega itt lett volna, mert a 65-ös ponttal kapcsolatban, módosítóval kapcsolatban szerettem volna neki kérdést feltenni a bírósági térkezési gyakorlattal kapcsolatban. Jó, tehát ez az önök jelentése, tehát nem nagyon sokat szólhatok hozzá. Egyetértek Csiteszter úrral, hogy várjuk a módosítókat, és ahogy ő is mondta, valószínűleg konszenzusra jutunk ezekkel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Floyd úr. Cashman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony Csicseszter úr jelentésének nagyon örülök, hiszen kiváló jelentés, és ahogy már mondtam, nagyon fontos kérdésekkel foglalkozik. Például a mozgásszabadság, a kisebbségek, a nem a hátrányos megkülönböztetés kérdései, és különösen a fogyatékkal élőknek az akadályai a, azzal kapcsolatban, hogy EU polgárokként élvezzék a lehetőségeket. Ez a 2010-es polgársági jelentéshez vezet vissza bennünket. Tehát, ahogy mondtam, nagyon fontos a folytonosság a polgárság témájában. Én magam is benyújtottam egy módosítást ez pedig e, nem fogja meglepni a kollégákat, tehát az azonos neműek e, e, és az LGBT emberek jogaival foglalkozik Európában. És a nemi irányultsággal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés és a kisebbségekkel kapcsolatos megkülönböztetéssel kapcsolatban remélem, hogy eh, a eh, más frakció is eh, támogatni fogja a véleményemet. Volt egy vitás kérdés, ez pedig a spanyol ingatlan törvényekkel kapcsolatban, a pártmenti övezettel kapcsolatos törvény nyel már többször foglalkoztunk, és pozitív előrelépéseket tettünk, és remélem, hogy e, megfelelő megoldást találunk azok számára, akik hozzánk fordultak a, a, ezzel a tengerparti övezetekkel kapcsolatos törvényel, e, törvényt illetően. Tehát Chichester úrral egyetértek, hogyha komolyan foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, akkor az álláspontunknak szilárdnak kell lenni. Az évek soron láttuk, hogy voltak olyan politikai csoportok, amelyek csökkenteni szerették volna a véleményünknek a hatalmát, de én mindenkinek azt tanácsolnám, hogy ezt ne engedje. Mert hogyha nem következetesen alkalmazzuk az elveket, akkor tulajdonképpen aláássuk az elveket. Tehát üdvözlöm ezt a jelentést, és biztos vagyok, hogy lesznek vités, vitás kérdések, jazz, és módosítók is jelen lesznek, de én örömmel fogok együttműködni ezen a, ezzel a fontos jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm. La kollega Meyer. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo también quería agradecer al señor Chichester este, este informe, que es un informe. Köszönöm, elnök asszony, szeretném megköszönni Csicseszter úrnak az jelentést, amely kihangsúlyozza ennek a bizottságnak a munkáját, különösen olyan polgárok számára, gyakorlatilag mi vagyunk az állampolgárok szócsöve akkor, amikor az EU jogszabályok megsértéséről van szó. Szerintem válság idején egyre több petíciót kapunk majd, és ezekre oda kell figyelnünk, foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel. Számos módosítót fogok benyújtani, melyek az ombudsmannal és más szakbizottságokkal való együttműködésre vonatkozik, valamint tagállami hatóságokkal elmondva, hogy a petíciós eljárás kiegészítheti a többieket, például lehetőséget teremt arra, hogy az ombudsmanhoz is panaszt nyújtsanak be. Az állampolgári kezdeményezésről szóló rendelet hamarosan hatályba lép, ez azt jelenti, hogy az állampolgárok közvetlen eszközzel bírnak majd, amelyel olyan számukra fontos kérdésekről szólhatnak, és el kell érnünk, hogy ez egy hasznos eszköz legyen. Ami a tengerpartra vonatkozó jogszabályt életi, az én módosításommal szeretném megvédeni a partvidéket, és elmondom, hogy a partvidékre vonatkozó jogszabályban meghallgattuk a spanyol hatóságok új e, igazgatóját. Új reform van születőben, amely, amely reméljük, hogy megoldja a partmenti kérdéseket. E, van ennek egy közigazgatási dimenziója is, és e, el kell érnünk azt, hogy ennek a jogszabálynak az alkalmazása ne önkényes legyen. Köszönöm szépen, Csicseszter úr. Eh. Köszönöm szépen. Én is azt szeretném mondani, hogy nagyon köszönöm Csiseszter úrnak a nagyszerű vélemény, nagyszerű javaslatokat. Természetesen lesz erről még egy ülésünk, ahol ezt megvitatjuk. A zöldek részéről szeretném a módosító javaslatainkat megvilágítani. Fontos először is, hogy a Natur 2000, Természet 2000 tényleg védelmet jelentsen, biztosítson, és megakadályozza, hogy a biodiverzitás elvesszen ezeken a területeken. Nagyon figyelni kell erre, hiszen senki más nem fogja megvédeni a madarak és áll, többi állat életét ezen a területen. Hogyha mi nem tesszük meg, akkor senki más nem teszi meg. Megköszönöm a titkárságnak azt, hogy felfigyeltek a Dán fordítás hibájára. Jó, hogy ott is vannak olyanok, akik Dánul is tudnak, mert a Dán fordításban pontosan az angol szöveg ellentéte áll, de erre felhívták a figyelmünket, és ezt nagyon szépen köszönöm. Azt szeretném még mondani, hogy kértük, hogy lehet ilyen adhok meghallgatásokat is szervezni, hogy ez, ez is sokszor hasznos lehet. Az is fontos, hogy a panaszok elektronikusan is olvashatóak legyenek. Ez jól működne, szerintem jobban működne, mint egyéb módon. És végül felhívom a figyelmet arra, hogy Lady Kostas nem működik ködött közrekelőképpen a törvény adás területén. A többi módosító javaslatot most nem tárgyalnám. Köszönöm, elnök asszony. Grazie. Il collega Jár. Köszönöm, Jár úr. Ja, vielen, äh, vielen. Nagyon szépen köszönöm elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek is. Úgy gondolom, hogy a petíciós bizottság beszámolóján, illetve ülésein nincs szükség nagy harcokra, hiszen ez a mi saját névjegyünk, amit leteszünk az asztalra, és mi beszámolunk a saját munkánkról. Tehát inkább arról van szó, hogy különböző dolgokat különböző módon súlyozzunk, de nem szükséges egy-egy véleményt egy az egyben megkérdőjelezni. Szerintem ezt a jelentést nagyjából el is fogadhatjuk. Úgy gondolom, hogy a petíciós bizottság részéről elmondhatjuk, hogy az európai polgárok oda fordulhatnak a petíciós bizottsághoz, és ez nagyon jó lehetőség. Ahogy az előttünk, előttem szóló is elmondta, a spanyol tengerpartvédelmével kapcsolatban is hozzánk fordultak, viszont a bizottság megkérdőjelezi a mi ö, beleszólásunkat ebbe, de mégis továbbra is párbeszédet folytatunk a polgárokkal és a tagállammal, és megpróbáljuk elérni a változásokat, amelyek a polgárok érdekeit szolgálják. Ez mindenki számára csak pozitívumokkal jár, hiszen vannak tárgyalópartnerek, akiket meg tudunk szólítani, és az európai gondolat megvalósulásához hozzá tudunk így módon járulni, valamint a polgárok problémáival foglalkozunk, és nem csak írásos válaszokat adunk, hanem tényleg történik is valami, hiszen a probléma kezelésében aktívan közreműködünk. A spanyol eset egy sikertörténet mindenki számára, a petíciós bizottság szempontjából is. Amiről még beszélnünk kellene, ez egy aktuális probléma, de az éves jelentésbe talán még bevehetnénk, majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy amit a saját köreinkben még tisztáznunk kell, hogy a petíciós bizottság egy különös szerepet tölt be, hiszen mi a polgárokért vagyunk, és nem fordítva, nem a polgárok vannak értünk. Hogyha az a felfogásunk, hogy egy problémát megtárgyalunk, és valóban megoldást keresünk rá, akkor a normál költségvetésen felül nem hajthatunk végre különböző missziókat, utazásokat. Tehát nagyon le kell ellenőriznünk, hogy elutazhatunk-e egy bizonyos helyre, hogy van-e erre fedezet. A parlamenten belül vannak megértési problémák. A delegációs utazásaink nem annyira nagy számban fordulnak elő, korlátozottak, ezért hát jól meg kell terveznünk, hogy hova utazzunk el. A problémák megtörténnek, a problémákat nem lehet átszervezni, egyszerűen úgy történnek, ahogy és a látogatások helyzete nem egyszerűsödött, hanem inkább bonyolultabb lett, és ez tulajdonképpen a saját előírásainknak köszönhető a parlamenten belül. Grazie, non ci sono altre Köszönöm szépen. Most akkor Csicseszter úrnak adom meg megint a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kollégáknak is a megjegyzéseiket és az együttműködést. Van egy kérdés, amelyel eh, nem foglalkoztam a bevezető megjegyzéseimmel kapcsolatban, pedig meg kellett volna tennem. Ez pedig eh, az a spanyol ingatlan törvény, tehát a leidekoztás a partmenti övezetekkel foglalkozó törvény volt. A módosítókban megpróbálom majd ezeket összesűríteni, azért, hogy ne úgy tűnjön, hogy állandóan ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Ugyanez nagyon fontos kérdés, de azért nem szabad szenvedélyünké tenni ezt a kérdést. Tehát a kompromisszumos módosítókkal foglalkozunk majd ezzel. Jó, és akkor ma délután majd foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és akkor most Cashman kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönteni Csicseszter úrnak, Eh, a hozzáállását. Giles eh, valószínűleg nem mindenki tudja, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság spanyolországi tényfeltáró útra indul ma, és őket minden esetre eh, tájékoztatni kell arról, hogy ez a bizottság már milyen messzire mutató munkát végzett ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és a következő jelentésükben talán ezzel is foglalkozhatnának, tehát a Chichester jelentéssel is. Köszönöm. Ja, Sie sehen, Sie haben einen, Sie sehen, Sie haben einen Vorsitzenden. Und Látják, hogy új elnök van, levezető elnök. Először tájékozódnom kell. Szeretne a jelentéstevő még valamit szólni? Mindent elmondott, rendben van. El kell, hogy mondjam, hogy a módosítók határ ideje 2012. július 12-e, és minden csoportot felhívunk, hogy tegyék meg a szükséges módosító javaslatokat. A jelentéstevő már örömmel várja. Csicseszter kolléga? Július 12-én vitát tervezünk, de lezártuk már a módosítókat, ezért van ilyen rengeteg. Tehát éppen most ezzel foglalkozunk. Köszönöm szépen. Ez csak egy próba volt, hogy jól odafigyelte a jelentést természetesen. Igen, igen. Július 12-én szavazunk. Most a 9-es pont következzék vélemény a 2013-as évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról. Szalabrakosz úré a szó. Köszönöm, Ε, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Επιτροπή μας. Köszönöm szépen, mint minden évben, idén is tárgyalja bizottságunk ezt a véleményt. A költségvetésre vonatkozólag, illetve az ombudsmannal kapcsolatosan. Az előző évekhez hasonlóan most is az ombudsman költségvetéséről van szó 2013-as évre, és természetesen a 31-es cikkere is tekintettel vagyunk. Az idei költségvetés 3,91%-kal emelkedett, és a Strasburgi helyzetről van szó át kell költöznie az ombudsmannak. Ez szükséges volt, mert az Európai Parlament úgy döntött, hogy az ombudsman irodáját múzeumá alakítja át, így természetesen nem maradhatott ott, hanem el kellett költöznie, ezért került sor a költségvetés módosítására is, és ez ahhoz vezetett, hogy a költségek megemelkedtek. Így természetesen ezen kívül 350 ezer euróval emelkedett a költségvetés, és ez e, egyet is értünk, mivel ez megfelel az előírásoknak is. Ezek voltak a legfontosabb pontjai ennek a véleménynek, csak röviden szerettem volna utalni arra, hogy mire vezethetők vissza a költségvetés emelkedései. Hogyha további kérdéseik vannak, természetesen rendelkezésre állok, hogy válaszoljak. Köszönöm. Äh, Nézek körbe. Szeretne valaki hozzászólni? Nem. Akkor a beszámoló megfelelő volt mindenki elégedettségére itt is az áll, hogy szavazás július 12-e, 2012. Igen, tehát ezzel készen vagyunk. Tízes pont. Vélemény az Európai Unió alapjogi kartájának alkalmazásáról szóló 2011 évi jelentéséről. Valahán asszony a jelentéstevő, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az utóbbi évek során az egyharmada a petícióknak, amelyeket a parlament kapott, az az alapjogokkal kapcsolatos sérelmekkel volt kapcsolatos. A 2010-es jelentés és a 2007-2010-es hatékony állampolgársági jelentés azt tükrözte, hogy a polgároknak milyen problémákkal kell, szembenézni, amikor az alapjogaikat akarják gyakorolni. Az EU intézményekhez gyakran fordulnak ezen jogok megsértésével, és az európai értékek megsértésével, amelyek a kártában és a szerződésekben vannak. Ez azt jelenti, hogy az EU hatáskörét restriktív módon értelmezik bizonyos EU intézmények is. Ugyanakkor az állampolgárok nem igazán vannak tudatában a jogaiknak. Majdnem fele az állampolgároknak azt jelzi, hogy nem tájékoztatták őket megfelelően az uniós polgári jogaikról ról. Ez egyik legfontosabb akadálya a határokon való mozgásnak. Szeretném az alapjogi sértéseket taglalni, ezeket a jelentésben is bemutattuk. E, és fontos, hogy a tagállamokat és az Európai Bizottságot is e, emlékeztessük rá. Először is a társadalombiztosítási juttatásoknak a hordozhatósága, a szakképesítések e, elismerése többek között nagyon fontos jogok, amelyek azt biztosítják, hogy az alapjogokat megfelelően élvezhessék az állampolgárok. Ugyanakkor a petíciók azt mutatják, hogy e, ezen jogok elfogadtatásával még mindig vannak problémák. A bizottság és a tagállamok e, feladata, hogy biztosítsák, hogy ezeket a jogokat megfelelően alkalmazzák. Aztán egy joghézak van, a polgárok jogokhoz való hozzáféréséhez, hiszen a tagállamok néha nem, vagy pedig későn ültették át az EU jogszabályokat pedig ezek közvetlenül hatással vannak rájuk. A bizottságnak biztosítani kell, hogy nem csak átültetik a tagállamok ezeket a törvényeket, jogszabályokat, hanem hogy megfelelően alkalmazzák őket. Ezért azt javaslom, hogy az, az éve, a bizottság éves jelentésében e, foglalkozzanak a tagállami helyzet értékelésével is, és a, az Európai Parlament egy éves konferenciát tartson a LIBE és a PETI bizottságok szervezésében, és e, vonják be a civil társadalmat és az érdekelt feleket is. A bizottság sürgősen biztosítsa azt, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák a 38-as 2004-es irányelvet, amely a polgárok szabad mozgásával foglalkozik. Ugyanis a, a polgárok a valóságban problémákba ütköznek, különösen az élettársaikkal kapcsolatban, amikor a jogaikat szeretnék érvényesíteni. Nagyon sok petíció a médiaszabadság korlátozásával is foglalkozik. Épp ezért a bizottságnak fontos, hogy az alapvető jogok ügynökségével együtt biztosítsa, hogy ugyanazon normákat alkalmazzák a médiaszabadságra. Egy másik fontos kérdés a petíciókban a kisajátítások kérdése, tehát az ingatlanok kisajátítása, amelyek keretében a szabad mozgást gyakorolják az állampolgárok. Végül pedig az alapjogi ügynökségnek a hatáskörét kell megerősíteni a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak is a segítséget, és várom a megjegyzéseiket. Äh, um Először is a bizottság véleményét kérném. Megadom a szót. Uh, köszönöm, elnök úr és köszönöm az előadónak is a munkáját. E, elmondanám, hogy a bizottságban az az egyetértés, hogy nagyon sokat várunk a polgárainktól a 2009. decemberében hatályba lépett e, a kartát illetően. Ezt támasztotta alá a legutóbbi vizsgálat, amelyben a bizottság azt találta, hogy a karta ismerettsége jelentősen nőtt az állampolgárok között, de a pontos ismeret még mindig eléggé hiányos. Ezt alátámasztja az a sok panasz, amelyet a bizottság kap évente. 2011-ben 3260 ilyen panasz érkezett, a bizottság elkötelezett a stratégiája iránt, amelyet 2010-ben fogadott el a karta hatékony megvalósítását illetően, amely prioritását teszi hogy az EU kritika nélkül kell, hogy a, EU-t ne érhessen kritika az alapvető jogokat illetően. Miért, mértük a stratégia megvalósításának előrelépését 2011-es éves jelentésünkben, amely a karta, alapjogi jogi karta alkalmazásáról szólt, és ebben azt láttuk, hogy kedvező a tendencia, a karta egyre inkább hivatkozási ponttá válik EU szervezeteknél is, amikor jogszabályt alkotnak, de nemzeti és EU bíróságoknál is láttuk, hogy egyre több ítélet születik az Európai Bíróságon Luxemburgban, amely hivatkozik a kartára. Észrevettük, hogy 2010 és 11 között 50%-kal több végzés hivatkozik a kartára. Ez egy nagyon fontos fejlemény, amelyet továbbra is figyelemmel kísérünk a következő években a bizottság eh, elkötelezte magát az iránt is, hogy eh, továbbra is biztosítsa a karta tiszteletben tartását az tagállamok által, és bejelentette éves jelentésében, hogy eh, több információt szeretne kapni az tagállamok erőfeszítéseiről azt illetően, hogy miként alkalmazták a kartát a gyakorlatban. A tagállami, az állampolgárok aggodalmait szintén szívén viseli a bizottság, és továbbra is dolgozunk azon, hogy elősegítsük az állampolgári jogok gyakorlását. Volt két konkrét kezdeményezés, mint például a e-justice megjelentetésének híre, valamint nemzeti és helyi szinten az alapjogi jogi karták megjelentetése, valamint folytatjuk a munkánkat, és próbáljuk azt fejleszteni oly módon, hogy elősegítjük a panasztevő bizottságok, a emberi jogi szervezetek és ombudsat munkáját úgynevezett eh, elfogadhatósági ellenőrzésekkel, azért, hogy az állampolgárok jobban hozzáférhessenek eh, eh, és megérthessék azt, hogy panaszait, vagy kezelhetni tudja, kezelni tudják-e az illető szervek, ahova beküldték. Volt néhány különleges kérdés, amelyet az előadó felvetett, mint például az EU alapjogi eh, hatósága felhívna a figyelmet arra, hogy eh, a három intézmény, a parlament, a tanács és a bizottság eh, az alapvető egyezmények értelmében véleményt kérhet eh, ettől a szervezettől bizonyos eh, tematikus pontokon. Ami pedig a rendelet módosítását illeti, a, az alapvető jogi hatóság éppen most érte, értékeli külső szervezetek részéről azt a munkát, amelyet eh, az értékelés elkezdett, és ezt az ügynökség vezetősége is felülvizsgál majd. Nagyon fontos, hogy ez a munka lezáruljon, még, meg, mielőtt még megfontolnák azt, hogy a módosítók szükségesek-e a rendeletben. Szeretném ma végül aláhúzni, hogy a bizottság továbbra is erőteljesen végrehajtja, erő, végrehajtatja az állampolgári jogokra vonatkozó rendeleteket. Ja, vielen Dank. Ich möchte... Nagyon szépen köszönöm. A teljesség igényével járok el, ezért szeretném elmondani, hogy milyen jó volt az internetes prezentáció az Európai Unió alapjogi kartájáról. Ezt meg lehet nyitni az internet ről ez nagyon jó, a polgárok számára is hozzáférhető, mert fontos, hogy a polgárok érezzék, hogy hozzáférnek az anyagokhoz, és úgy érezzék, hogy ők is hozzá tartoznak az Európai Unióhoz, és ebből, ebből adódóan jogaik is vannak. Így eh, nagyon jó, hogy a polgárokat is be tudjuk vonni a vitába. A hozzászól a listámon első Bagó úr. Megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr! Tökéletesen és pontosan fogalmazta meg eh, azt, amit szerettem volna, úgyhogy eh, engedje meg, hogy akkor innentől fogva Balán asszonynak eh, gratuláljak külön csak a nagyszerű munkáért, amelyben ismételten számomra egyértelművé tette, hogy az Európai Unióban kiemelt és megkerülhetetlen szerepet töltenek be az alapvető jogok azok érvényesülése és érvényesítési elengedhetetlen európai követelmény, melyben nincsen helye semmilyen mérlegelésnek és semmilyen hezitálásnak véleményem szerint, sem egy adott tagország, sem pedig egy európai intézmény részéről. A véleménytervezet számomra pontosan rámutat és rávilágít arra, hogy a petíciós bizottság jelenleg az egyik leghitelesebb forrás arra, hogy szembesítsen az alapvető jogok gyakorlásával és azok érvényesülésével, hiszen a beérkezett petciók alapján kaphatunk egy világos képet arról, hogy hol és hogyan működik az alapvető jogok tiszteletben tartása és azok gyakorlása. Ezért itt ragadom meg az alkalmat, hogy felhívjam a tisztelt bizottság figyelmét arra, hogy magam részéről kiemelten fontosnak tartom, hogy az alapvető jogok gyakorlása tekintetében az azonos és egyenlő jogérvényesítés nem csak a jogok egymáshoz való viszonyában, hanem a tagállamok vonatkozásában is egyértelműen meg kell jelenjen az eu alapjogi chartája az európai emberi jogi egyezményhez hasonlóan nem politikai pártok programját és nem ideológiákat ütköztet az alapjogok tekintetében hanem ezeket egyfajta igazodási pontoknak kiinduló pontoknak és alapkövetelménynek tekint egy demokratikus állam esetében. amikor tehát alapjogokról beszélünk az európai unióban akkor az minden tagállamban azonos tartalommal azonos jelentéssel azonos végrehajtással és nem utolsó sorban azonos, mérlegelés és lobbimentes szakcionálással kell, hogy bírjon és érvényesüljön. Ennek alapján kérem a bizottság tagjait, hogy a véleménytervezethez ki-ki a maga prioritása és véleménye alapján tegye meg a szükséges módosító indítványokat, és még egyszer engedjék meg, hogy gratuláljak Valán asszonynak ezért a munkáért. Köszönöm szépen! Jetzt halt kollége Bastonau das Wort, bitte. Bastonau kollégája a szó. Köszönöm, elnök úr. Örülök a jelentés tervezetnek és annak a ténynek, hogy nagyon időszerű. Nem csak a szakbizottság részére, de az egész parlamentnek és a többi európai intézménynek is. Itt válság közepén, különösen amikor nagyon egyértelműen láthatjuk, a tagállamok azon gondolkodnak, hogy vajon az alapvető jogok, emberi jogok második helyre kerüljenek-e, nem az elsőre, ahogy annak lennie kéne tagállamainkban. Az első megjegyzés következő. Fel kell mérnünk az alapvető jogok megvalósításának helyzetét Európában, Egyetértek azzal a kijelentéssel, amelyet folyamatos, többször elmondta, elmondott Reding biztosasszony, a karta csak a horizontális jogszabályokban jelenik meg, ahol a tagállamok végrehajt akarják, tart, végre akarják hajtani, akkor megteszik, és ha nem, akkor nem történik semmi. Ez nem elfogadható, az Európai Unió nem taníthatja meg Oroszországot és Kínát az emberi jogokról, akkor, ha belül folyamatosan megsérték ezeket a jogokat a határokon belül, és az Európai Unió mégsem e, szól semmit, vagy passzív szerepet vállal. A következő. Nagyon kevésé ismerik az EU állampolgárai az alapjogi karta tartalmát és annak alkalmazását, valamint az abból származó tagállami kötelezettségeket ahhoz, hogy ezt megvalósíthassák, és hogy fel, fel, kihasználhassák az alapvető jogok rendelkezéseit. Még jó szakértelemmel rendelkező emberek szintjén sem beszélhetünk jó ismertségi szintről, ezért nagyon örülnék, hogyha a bizottság valamiféle költségvetést különítene, különítene el arra, hogy ezt a tudatosságot fokozhassa az alapvető jogok tartalmát illetően, hiszen ma nem ez a helyzet. Hármas megjegyzésem. Nincs szándék a tagállamok részéről, hogy a kartát megvalósítsák. Ne berészüljünk olyan tagállamokról, amelyek ki akarnak lépni az Európai Alapvető Jogok eh, Egyezményéből. A tagállamok azonban mégis vonakodnak attól, hogy megfelelően megvalósítsák a karta tartalmát, hiszen ez, ez az egyetlen oka annak, amiért eh, az elmúlt két évben olyan eseteket tapasztaltunk, amelyben az alkotmányok eh, szembe mennek az alapvető a kartának tartalmával, nemzeti törvények, amelyek megsértik az alapjogi karta rendelkezéseit, és a bizottságnak kellett lépnie, de csak utólag nem tudott semmit sem megelőzni. Amikor is próbálták rendbe rakni, szükségtelen konfliktusokat teremtve, vagy vitákat generálva, amelyet sokkal jobb lett volna, hogyha előzetesen, korai szakaszban történik meg, amikor látjuk, hogy fennáll annak a kockázata, hogy ilyen fejlemény bekövetkezik. Továbbá nagyon rosszul az emberi eh, jogok eh, szervezete Bécsben nagyon rosszul teljesíti feladatát, és nem csak a, eh, őket kell miért kárhoztatni. A bizottság és Reding alelnök asszony nak kéne nagyobb láthatóságot teremteni, ilyen több elfogadhatóságot. Ez egy, egy, egyértelmű mindenkinek számára, hogy minden évben komolyan értékelni kell az alapjogi karta megvalósítását. Vajon az ügynökség ma nagyon perifériás szerepet vállal az Európai Unióban, az utolsó megjegyzésem pedig a következő. Hallottuk már ezt a kijelentést. A kopenhágai kritériumok csak a csatlakozási időszakra vonatkoznak, és aztán semmi. Hogyha egy tagállam meggyőzött minket arról, hogy megfelelnek az EU csatlakozási követelményeinek, akkor a követelmények már nem kötelező érvényeik, amely jogi szempontból ellentmondásos, erkölcsi és politikai szempontból pedig elfogadhatatlan, hiszen amint egy tagállam csatlakozott egy jogszabályhoz, az kötelező arra az országra, de a biztosok többször elmondták, hogy, hogy ez csak a kezdőkre vonatkozik, akik csatlakozni akarnak. A többiek hát azok már érettek nekik, őket már nem kell értékelni, ellenőrizni. Az Európai Emberjogi Bíróság Strasbourgban az elmúlt Peti konferencián elmondta, hogy igen, a kopenhágai kritériumok kötelező érvényűek minden tagállamra nézve. A bizottság akkor vajon miért vonaktodik elfogadni azt, hogy a jogszabálynak kötelező érvényűenek kell lenni minden tagállamra. Attól a pillanattól, hogy ahogy az csatlakozott az Európai Unióhoz, egészen addig, amíg esetleg ki akar lépni az EU-ból. És nem ö, választás kérdése az alkalmazás, ez nem történhet meg. Ez a legfontosabb kockázat a közvélemény hozzáállása a megvalósítást illetően, a szociális vagy a gazdasági rendelkezéseket illetően, vagy a médiaszabadságot illetően, kisebbségek jogait illetően. Nagyon fontos minden problémával foglalkozni, ezért örülök olyan nagyon Valán asszony véleményének, és meg vagyok győződve arról, hogy a jelentés felrázza majd az Európai Bizottságot egy kicsit, és megvizsgáljuk az alapvető jogokat, hiszen az a legfontosabb kérdése az uniónak, nem olyasmi, amiről csak néha beszélgetünk akkor, amikor új válságok adódnak, hiszen a problémák kezelése nélkül az új válságok továbbra is jelentkeznek majd a jövőben. Köszönöm. Äh, Köszönöm, Viktor. Geringer asszonyé a szó. Köszönöm szépen. Egyetértek az elmondottakkal nem kell elismételnem ezeket. Az alapvető jogok kartája nagyon erőteljes dokumentum, része a Lisszaboni Egyezménynek is, és pont ezért nagyon fontos jogszabály az Európai Unió egészében. Ezért örülök én annak a véleménynek, amit most itt megmutatunk, megvitatunk, hiszen megmutatja, hogy mennyire tisztelik az egyes tagállamok a kartát. Én magam Szeretném elmondani a véleményemet arról, hogy két országban, a 27-ből két ország van, Lengyelország és Nagy-Britannia, ahol az karta nem jogilag kötelező, és ennek változnia kell. Fel kellene szólítanunk ezt a két országot, hogy vizsgálja felül álláspontját különleges eljárásokat terveznek ebben, az, ebben is ezt én fogom javasolni módosításként. Yeah, I'm just not, not making it too long. I just... Ms. please. That's right. Auken asszony, megadom a szót. Sorry, yeah, I'm just not making it long, just support. Nem akarok hosszan hozzászólni, csak Postináról kollégát szeretném támogatni a véleményében ugyanis újból és újból látjuk, hogy a bizottság megpróbálja kikerülni a, a, az alapvető jogok megsértésének problémáját. A meghallgatás során láthattuk olyan sok szempontból, hogy ez nem elfogadható. Az ügynökség felállítását mindenki támogatta, de akik a vezetők voltak, azok nem akarnak foglalkozni ennek a munkának a támogatásával. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Végül majd az, az jelentéstevővel kapja még a szót. Nagyon sok fontos pont van még, amiről beszélnünk kell én is nagyon sokat tanultam olyan dolgokról, amikkel sokat foglalkozom, sokat gondolkozom. Sokszor a bizottság túl jó hiszemű, hogyha vannak bizonyos törvények, akkor a bizottság mindig abból indul ki, hogy a tagállamok ezeket természetesen átültetik a gyakorlatba. De hiányzik itt az ellenőrző rendszer rendben van, hogy bízunk benne, hogy minden jól működik, de szükséges ezt néha ellenőrizni is. Ez néha a, egy maratonfutáshoz hasonlítható, hogyha sokan beszeretnének lépni az Európa Unióba, és e- betöltik a kritériumokat, küzdenek, küzdenek, hogy befussanak a célba, és utána, hogyha befutottak a célba, akkor nyugszanak a babérjaikon. Ezt sokszor megfigyeltük, és mi petíciós szakbizottságként meg kell, hogy állapítsuk, hogy sok polgár panaszkodik, és ebből kiderül, hogy nagyon sok tagállamban nagyon eltérő szinten valósulnak meg az uniós előírások. Ezzel kívánok további jó munkát az előadónak, hiszen te is látod, hogy mögötted állunk, és támogatunk téged, végül pedig megadom neked a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégák megjegyzéseit, és hogy milyen szenvedélyesen fordulnak ehhez a témához. Ez jogos, ugyanis nagyon fontos ezen alapjogoknak a tiszteletben tartása az az érzésem, hogy ez a kérdés tovább folytatandó. Hagyományosan a bizottság a parlament nézetét támogatta, és, és azt hiszem, hogy ezzel a témával kapcsolatban is ez a fontos. Köszönöm a megjegyzéseket és a jelentéshez való hozzájárulásukat. Köszönöm szépen. Annyi kiegészítés fűznék még hozzá, hogy a szavazásra szintén 2012. július 12-én kerül sor. Jót mondtam? Igen, köszönöm szépen. Júliusban rengeteg dologról fogunk szavazni. A következő pontban egy petícióról van szó, amelyről elmondhatjuk, hogy nagyon különleges. Az akta megállapodás ellen van egy tömeges petíciónk, 2,8 millió aláírást tartalmaz. Ez nem egy átlagos szám, ezt kell, hogy elmondjam, és természetesen azt is, elmondom, hogy nem mi vagyunk az illetékes szakbizottság, de mi a petíciókkal foglalkozunk, a polgárok védelmében dolgozunk, a mi szakbizottságunkban, és hogyha ilyen petíciók érkeznek be, akkor természetesen nekünk is foglalkoznunk kell velük. Ez a mai tárgyalás erről a petícióról az első kísérlet arra, hogy ezt tárgyaljuk. Először is Alex úrról mondom el, hogy 2,8 millió polgárt képviseletében van itt, és ő először is bevezet bennünket a problematikába, és utána David Martin fűz hozzá ki egészítéseket, ahogy ezt mindig tesszük. De most a petíció benyújtójáé Alex úré a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagy örömömre szolgál, hogy 2,8 millió embert képviselhetek a petíciós bizottságban, és megfogalmazzuk a polgároknak az aggájait az akta megállapodással kapcsolatban. Amikor az jogok ütköződnek, akkor az állampolgároknak nem kell úgy érezni magukat, mint egy foci meccs nézői, tehát hogy csak nézik az eseményeket, és az eredményt nem befolyásolhatják. Amikor a szabadságjogok tétjéről van szó, akkor biztosítani kell, hogy ezeket a szabadságjogokat megvalósítják. Az akta a hamisítás elleni kereskedelmi megalapodás pont az ellenkezőjét teszi ezt zárt ajtók mögött tárgyalták meg, és egy olyan jogi rendszert hozott létre, amikor magánvállalkozásokat nem számoltatnak be, e, és e, az internetet ellenőrzik. Amikor a közel-keleten az emberek a szabadságukért az életüket kockáztatják, akkor az EU tárgyalók e, ugyanezen szabadságjogokat akarják az aláírásukkal eltüntetni. A szerzői jogokról van szó. Az olyan csoportok, mint az EDIR, e ez az Európai Digitális Jogi jogok, akik szexértői ezeknek a kérdéseknek, az állampolgárokat arra kényszerítették, hogy hozzánk forduljanak az aggályok megfogalmazására, méghozzá sok nyelven. Egy újfajta állampolgári mozgalom, polgári mozgalom alakul ki, amely nemzetközi kérdésekben mozgósítják az embereket az egész Európai Unió területén. Mi egy petíciót fogalmaztuk meg, amely tulajdonképpen bozott tűzként terjedt. És most már, mint ahogy az elnök is emlékeztetett rá, több mint 2,8 millió ember írta alá ezt a petíciót az utóbbi hónapokban. Ezt az Európai Parlamentnek címeztük. Ez az világ polgárainak az aggájait fogalmazza meg az internettel kapcsolatban és az akta aláírásával kapcsolatban, amely ezt tönkretenné. Az internet nagyon fontos eszköz a világ polgárai számára a gondolatok cseréjére és szeretnénk, hogyha megvédenék a jogainkat, és szerepet, világvezető szerepet biztosítsanak számunkra. Az akta tárgyalói nem megfelelő folyamatot követtek nyomon, és nem megfelelő szerződést hoztak létre, nem megfelelő országokkal és a nem megfelelő végrehajtási intézkedésekkel. Ugyanakkor az éber állampolgárok együtt és a parlamenti képviselők együtt mégis a megfelelő eredményt érhetik el, ha elutasítják az aktát. 2012-re visszatekintve a történészek az Európai Parlamentnek a döntését vízválasztóként tekinthetik, és pedig, hogy az európai polgároknak a polgárokat képviselik. A Lisszaboni szerződés szerint, amikor nemzetközi kereskedelmi szerződések tárgyalásáról van szó, akkor az EU-nak is beleszólása van. A polgárok, akiket itt ma képviselek, üdvözlük azokat, azt a döntést, amely szerint három parlamenti bizottság az akta elutasítását javasolta. Az Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ezen a héten most dönthet, és reméljük, hogy elutasítják az aktát. Aztán az Európai Parlament plenáris ülését, ülésén is hasonló lépést kellene tenni, e, és biztosítani azt, hogy ez a szerződés sosem kerül napvilágra. Végül pedig szeretném megköszönni a bizottságnak, a petíciós szakbizottságnak, hogy ilyen e, jelentős szerepet játszott a polgárok szavának hallatásában. 2,8 millió állampolgár hálás eh, az itteni döntéshozóknak és az EU intézményeknek. Nagyon fontos, hogy legyenek ilyen bizottságok eh, és olyan csatornák, amelyek eh, során, amikor nemzetközi egyezményeket kötnek az EU intézmények, azokat nem a vállalatok érdekébe állítják. Köszönöm szépen. Vielen Dank auch für die nagyon szépen köszönöm az összefoglalót. Először is a bizottságnak adom meg a szót, hogy mondja el véleményét. Lori úr, bizottságé a szó. Uh, thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. A bizottság tisztában van a polgárok aggodalmaival, a civil szervezetekével, az alapvető jogok tiszteletben tartását, illetően az aktával kapcsolatban. Számos alkalommal próbáltuk biztosítani azt, hogy az akta először is azért született, hogy a szellemi jogok védelmét segítse elő globális szinten, különösen a harmadik országokban az akta, nem közvetlenül alkalmazandó az európai állampolgárok esetében, és nem módosítja a jelenlegi EU jogszabályokat, amelyek hatályban vannak, és semmiképpen sem, közvetve vagy közvetlenül sem sérti E, semmilyen EU alapvető jogot, jogot amelyet a karta véd. Ezt már többször elmondtuk. A bizottság jogi és a parlament jogi szolgálata e, biztosított minket e felől. Az akta e, többször megvizsgálta a jogi szolgálat, az igazságügyminisztériumok a tagállamokban is, és az Európai Unió egyhangúan, eh, valamint a tagállamok egyhangú eh, támogatásával döntött úgy, hogy aláírja ezt az egyezményt. A fennmaradó kétségek miatt azonban a bizottság eh, véleményt kért a területen, erről a területről, és az Európai Bíróságot kérte meg, hogy végső döntést hozzon az akta kompatibilitását illetően biztosak vagyunk abban, hogy ez a vélemény alátámasztja a saját véleményünket is, hiszen ez a mi feladatunk. Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy egy nemzetközi egyezmény nem sértheti meg az európai alapvető jogokat. Biztosak vagyunk ebben, mert ezek az alapvető jogok kifejezetten védik és említést kapnak az akta egyezményben, annak szövegében, említették az internettel kapcsolatos problémákat, az internetről csak egy cikk foglalkozik az aktában, hivatkozik arra az igényre, hogy a szólásszabadságot, a magánéletet és az adatokat védjék. Ezeket az értékeket védi az egyezmény, és semmiképpen sem sérti azokat. Halljuk az állampolgárok véleményét is próbáljunk, próbálunk ö, világosságot teremteni. Nagyon reméljük, hogy a bíróság is hozzásegít majd minket. nagyon fontos lesz, hogyha a bíróság elmondja majd a véleményét, hiszen említették azt is, hogy jóvá kell hagyniuk ezt az egyezményt. Nagyon fontos lesz tehát, hogyha a bíróság alkalmat kap arra, hogy elmondja a véleményét. Egyidejűleg azonban nagyon fontos, hogy Európa megvédje szellemi javait, ugyanúgy, ahogy megvédi a munkahelyeit válság idején, valamint a vállalatok jogait, de meg vagyunk győződve arról, hogy ezt a célt elértük. Köszönöm szépen! Ja, vielen äh, vielen Dank an die Köszönöm szépen a bizottságnak, mielőtt megadnám a szót a listán, lista többi tagjának. Elmondanám, hogy 2012-ben kaptuk meg ezt a petíciót, a bizottság Különböző szakbizottságok már véleményt formáltak ezzel kapcsolatban. A Fejlesztési Bizottság, az Ipari Bizottság, a Jogi Bizottság, a Libe Bizottság. A mai ülést is nagyon alaposan megterveztük, illetve csütörtökön az Nemzetközi Kereskedelmmel foglalkozó szakbizottság fogja tárgyalni a kérdést. A bizottság a petíciót benyújtó véleményét is fogja tárgyalni, és David Martin, az INTA jelentéstevője ma itt jelen van köztünk, és először neki szeretném megadni a szót. Thank you very much, Chairman, and thank you to the... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is, hogy meghívott. És köszönöm a petíció benyújtóknak, hogy ilyen aktív érdeklődést és részvételt mutattak az egész aktával kapcsolatos vitával kapcsolatban. Amikor én a kereskedelmi bizottsági jelentéstevőjéként foglalkoztam a kérdéssel, akkor e, nagyon széles körű e, megbeszélést terveztünk, és azt hiszem, hogy ez sikerült is. Különösen az állampolgárok nagyon aktíven vettek részt, és e, én ezt üdvözlöm, ezt világosan szeretném tenni, hiszen bátorító jelenségnek találom, hogy a petíciót benyújtók aktívan kapcsolatot teremtettek a képviselőkkel, nem csak petíciókat írtak, hanem e-mailt küldtek, párbeszédet folytattak. És más kampányokkal szemben valóban részletesen válaszoltunk ezekre, és ezt üdvözlöm. A, lehet, hogy későn mondom ezt, de maguk a jogtulajdonosok is nagyon aktívan vettek részt, és némelyik egészen meggyőző volt, különösen amikor kicsi, kreatív írókkal kapcsolatosak a kérdések, akkor látjuk, hogy hogyan, mi válna a hasznukra, tehát komolyan veszik ezeket a kérdéseket. Még hozzátenném őszintén, hogy a bizottság maga is talán nem az akta tárgyalásában, de más helyzetben nyitottan védte az aktát, nem csak a normális bizottsági eljárás során, hanem részletesen más helyzetekben is. Hat parlamenti bizottság fogja majd megtárgyalni ezt a kérdést, mire lezárjuk az akta kérdést, és szavaznak is róla, például a Kereskedelmi Bizottság csütörtökön és nem olyan sok kérdés van, amelyben hat parlamenti bizottság is belefolyik. Tehát ez azt mutatja, hogy a parlament komolyan vette ezt a kérdést, részletesen megvitatta ezeket a kérdéseket, megvizsgáltuk, hogy milyen hatással lenne az egységes piacra, a polgárjogokra, az igazságszolgáltatási folyamatra és a többi. Tehát mindenféle formában megvizsgáltuk ezt a kérdést. Ma délelőtt vagy délután nem akarom most ennek a kérdésnek a tartalmát taglalni, csak egy megjegyzésem lenne. Ha a Lisszaboni szerződés nem létezne, akkor most az akta lenne, és mindegy, hogy az ember az akta mellett vagy ellene teszi le a voksát, az Európai Parlament a polgárok véleményét tükrözi, meghallgatja ezeket a kérdéseket, és e, ez e, üdvözlendő. Tehát mindegy, hogy mi lesz az eredmény, ez a téma a nyitott demokratikus vizsgálatnak a jelenlétét biztosítsa. Az Egyesült Királyságban az alsóháznak egy olyan rendszere van, amikor az európai, az úgynevezett European Select Committee, az bizonyos kérdéseket javasol a parlamentnek, és az aktában e, az aktával kapcsolatban az volt a vélemény, hogy ez nem érdemli meg az egész parlamentnek a figyelmét. Tehát, e, hogyha a polgárok nem vettek volna részt az aktában, akkor e, lehet, hogy itt sem történt volna ez meg. Épp ezért üdvözlöm a polgárok és a kollégáknak az együttműködését. vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Most uh, szeretnék végigmenni a hozzászóló listán. Először is Novi kolléga kapja szót. Uh, köszönöm, elnök úr. Uh, frakcióm nevében, az Európai Baloldal nevében szeretnék gratulálni a petíciók benyújtóinak és nem csak azoknak, akik aláírták, hanem akik részt vettek a tiltakozásban európai szinten, nagyon jelentős események voltak ezek. Köszönettel, hálával tartozunk nekik, mert véleményem szerint az mozgalmaknak köszönhetően zajlik ez a nagyon fontos vita a parlamentben az aktáról, és emiatt tartunk most ott, hogy legyőzhetjük az aktát. Véleményem szerint ez csak a parlamenten kívüli nyomás eredménye, és a frakcióm folyamatosan tiltakozott az akta ellen, és az Intában csütörtökön, amikor plenárisra kerül a sor, e, ellen fogunk szavazni. Nagyon nem, nem kerteltek, megpróbálták lerázni az ellenzéket Európában, elmondták, hogy az emberek vagy nem tájékozottak, vagy szándékosan félrevezették őket, nem értik, hogy miről beszélnek, ezzel nem értek egyet, mivel nagyon sok aktivistával beszéltem. Véleményem szerint az az igazság, hogy a bizottság azt teszi, amit mindig is, mégpedig a nagyvállalkozók érdekeit képviseli Európában. Az akta a lobby, lobbyisták és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara tevé, munkája, és az ő képviselőiket, az ő profitjukat képviselik az, az állampolgárokéval szemben nem folytattak átláthatósági vizsgálatot az internet szabadságáról, az internet szolgáltatókról, megtámadja a generikus gyógyszerekhez való hozzájutást is. Ezek nagyon fontos kérdések, de győzelem küszöbén vagyunk, és felszól, felszólítok minden aktivistát, hogy a következő két napban próbáljon minél nagyobb nyomást gyakorolni az intára csütörtökön továbbá, továbbá, majd a plenárison is, és ez egy hatalmas kampány eredménye lesz a győzelem, akkor köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Äh, wir haben noch eins. Nagyon szépen köszönöm. Még egy kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, képviselő jelentkezett szólásra a hozzászólási időt körülbelül három percben szeretném korlátozni, hogy idejében tovább tudjunk lépni a következő pontra. Tehát kérem a kollégákat, hogy három percnél tovább ne beszéljenek. Be, kérem, kapcsolják be az órát is. Nocker kolléga, először Miranda asszony is jelentkezett, de először Nocker kollégája szó. Remélem, ez én vagyok. Yeah, thank you. Köszönöm szépen, próbálok rövid lenni, hiszen az aktáról alkotott véleményt már elmondtam a LIBE tagjainak, valamint a frakció és képviselít magát. Mindannyian támogattuk ezt a negatív véleményt a LIBE részéről most azt szeretném elmondani, hogy szeretnénk megköszönni a petíció begyújtóinak szakbizottság nevében is azt a több mint két millió embernek, de mivel én lett vagyok, szeretném hangsúlyozni, hogy ez az első petíció, amely egy lett polgártól származik 2011-ben, és ezt itt, amit itt tárgyaltak. A, az a levél hiszen a lettek nem túl aktívak a petíciók benyújtásának terén, de ebben az esetben mi voltunk az elsők. A kollégám azt mondta, hogy az ellenzőink azt mondják, hogy nem igazán jól tájékoztattak minket, és így tovább. Egy lett országi eset mutatja, hogy ez nem így van. Múlt héten a nővérem részt vett egy vitán a kormány képviselőivel, és ő nyert ebben a párbeszédben. E, egy kormány képviselővel szemben, aki támogatta És ez megmutatja, hogy nem is olvasták el az egyezmény legfontosabb részeit, és nem e, biztosak annak a tartalmában. A mi érveink nagyon erőteljesek, és nagyon örülök, hogy ebben az esetben a parlament nagyon jól tükrözi a petíciók benyújtóinak véleményét. Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját az elnök, így nem hallják a tolmácsok, hogy mit mondott. Kedves kollégák! Sandrine Bellia, aki komolyan foglalkozik ezzel a kérdéssel, nem tud ma itt jelen lenni mert a Riói konferencián ö, vesz részt, de a Berszale csoport nevében engem bízott meg, hogy szóljak, szólaljak itt fel. Most az akta elleni petícióval foglalkozunk. Ezt a petíciót benyújtók majdnem három millió polgárral írál, E, íratták alá. Tehát ez majdnem annyi lakos, mint Galícia lakossága, 3 millió. És e, háromszor annyi, mint más petíciók alírói, és ez azt mutatja, hogy az európai polgárok milyen e, aggájjal foglalkoznak ezen nemzetközi szerződéssel. Ez a kérdés felveti a felelősségünket, eh, hiszen az Európai Parlamentnek júliusban kellene róla szavaznia. Ma négy parlamenti bizottság már a megállapodás elutasítását javasolta. A petíció aláírai eh, arról szólnak, hogy az alapjogokat veszélyezteti eh, ez a, e, e, ez a törvény, és az emberi jogok alapjogi kartáját is. Ezért az Európai Adatvédelmi Biztos e, azt a véleményt foglalta össze, hogy az internetet és az online kommunikációt veszélyezteti a magánéletet, és az adatok védelmét veszélyezteti ez a törvény tervezet. Az Európai Bíróság ítélkedési gyakorlata azt mutatja, hogy az akta nem garantálja az előbb említett jogoknak a védelmét. Ezért a kollégáimmal azt kérem a frakciónktól, de az Európai Uniótól is, hogy álljon az európai polgárok mellé. Az a polgárok jogainak a védelme a mi feladatunk, és a petíció erős jelzést ad Európa számára, arra, hogy a, az állampolgároknak a hangját lehessen hallani. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Geringer asszony. Aztán Romeva asszony. Geringer asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazán örülök annak, hogy a parlamentben vitázhatunk ma erről a kérdésről Szeretnék emlékeztetni arra, hogy miért, nem értem, hogy miért halasztották el egy hónappal ezt a kérdést, de minden esetre a lényeg az, hogy ma e, tárgyalunk róla. 2009-ben már arról volt szó, hogy az, amikor, hogy az aktának a veszélyeire figyelmeztettünk, de akkor kisebbségekben voltunk, és aztán az én frakciómnak a javaslatát elejtették hiszen akkor még befolyásolhattuk volna az aktát. Amikor a Lisszaboni szerződés életbe lépett, akkor befolyásolhattuk volna ezeket az eseményeket, de ezt az alkalmat elmulasztottuk továbbra is kisebbségben maradtunk az Európai Parlamentben, tehát azok, akik az aktát ellenezték, azok kisebbségben maradtak. De amikor az éve, idei év elején az emberek kimentek az utcákra, akkor némelyik parlamenti képviselő végre elolvasta ezt a dokumentumot, és a kormány, tisztviselői tisztviselők is elolvasatták, és végre felébredtek, és hála eh, ennek a demokratos, demokratikus tömegmozgalomnak az utcákon és az internetben a, eh, elértünk idáig és eh, odáig, hogy az aktát el akarjuk utasítani. Ugyanis a júri bizottságban egy szavazattal megnyertük ezt, tehát egy, de ez nem elég stabil még, tehát ezért az INTA bizottság szavazás eredményeként reméljek, hogy végre sikerül eltemetni ezt a törvény, törvényt. Az Európai Bizottság februárban azt mondta, hogy elküldik a dokumentumot a luxemburgi bírósághoz. E, aztán márciusban ugyanezt mondták, e, és hogy a kérdésen dolgoznak, aztán eltelt egy hónap, és akkor végre májusban elküldték tehát ezzel elhúzták a jogalkotási folyamatot, és bennünket is megvárakoztattak, tehát a bíróság döntésére kellett volna várnunk. De ezt nem fogjuk megvárni, mert ez egy veszélyes dokumentum, és ez nem jó jogalkotási dokumentum. Bereits úr, elnézést. Köszönöm, nem akarom elismételni, hogy a dokumentumot miért kell elutasítani, és miért kell visszavonni az aktára vonatkozó javaslatot. Szeretnék elmondani egy dolgot, amit nem mondtunk még el. Nem csak jogi, jogszabályalkotási vitáról van itt szó, hanem egy politikai vitáról is. Nem csak a tartalmáról vonat, vitatkozunk, hanem arról beszélünk, hogy miért jött létre ez a szöveg, ez a legfontosabb kérdés. Másfelől, hogy mi, mik lesznek a következményei, hogyha elfogadják, elfogadják. Erről kell vitatkozni. Ezért ilyen fontos ez a ez, ez nekünk benyújtott petíció, és ezért olyan fontos, hogy ez a 2,8 millió petíciót meghalljuk, ezért olyan nagyon fontos, hogy ne, hagy, ne, el, ne engedjük el a lehetőséget, és megmutassuk, hogy az EU intézményei mennyire hitelesek. Ha nem tesszük meg azt, amit tőlünk várnak a választóink, választóink akkor elvesztjük hitelességünket. Ezért ilyen fontos, hogy ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Azok a kollégák, akik még ezt nem fogták fel, kérem őket, hogy értsék meg, hogy nem csak egy jogi szövegen fölött húzakodunk, ha nem foglalkozunk vele, akkor nem érjük el ezt a koherenciát és az EU hitelességét, amire szükségünk van. Nagyon szépen köszönöm. Most Keller asszony következik. Köszönöm szépen, és Köszönöm szépen a 2,84 millió aláírónak ezt a nagyon szűk, sikeres petíciót, amely megmutatja, hogy mennyire érdekes ez a kérdés sokak számára, és azt, muta, azt mondja ez számunkra, hogy az európai mozgalmak egész Európát fel tudják támasztani, és nagyon fontos, hogy az ilyen petíciókat komolyan vegyük, és reagáljunk rájuk. Szeretnék rámutatni, hogy rengeteg embert érint az akta, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy petíciót nyújtsanak be más országok lakói, fejlődő országok lakói, akik szenvedni fognak a e, kereskedelmi e, szabályoktól, a generikus gyógyszerekre vonatkozó szabályoktól, aki, amely e, érinti majd a márkaneveket is, oly módon, hogy a márkanevek korlátozásával súlyos módon befolyásolhatjuk több millió ember életét, de nekik nem lesz lehetőségük arra, hogy petíciót nyújtsanak be, nem jöhetnek el a parlamentbe, de nem szabadulunk elfeledkezni róluk meg kell adnunk másoknak is a lehetőséget, hogy elmondhassák a véleményüket, hiszen az ő életüket is nagyon súlyosan érinti az akta. Köszönjük a petíciót, és nagyon jó, nagyon remélem, hogy a plenárison jó vége lesz. Ja, nagyon szépen köszönöm. Posztonáró úr, következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm ezt a petíciót, és nagyon örülök, a szocialista frakció nevében, eh, hogy elmondhatom, hogy a mi javaslatunk, hogy az aktát sürgősségi módon tárgyaljuk a petíciós bizottságban. Ezt elfogadta az elnökség, a koordinátorok, és most valóban meg is vitatjuk. Ez egy nagyon fontos kérdés. Na most a lényegi részét illetően az Európai Bizottságot nem értem, és nem csak én nem értem. Azt mondtuk, hogy ez egy jó eszköz arra, hogy a hamisítással kapcsolatos problémákat kezeljük. Ugyanakkor világos, hogy az Európai Bizottságnak a kezében megvan a megfelelő jogi eszköz a szellemi jog, tulajdonjogoknak a védelmére. Tehát akkor miért kell már még hozzátenni a meglévő eszközökhöz újakat? Vagy pedig, ha az nem elég, akkor miért nem javítunk a meglévőkön? Tehát miért kell ezért az aktát elfogni, elfogadni? Aztán azt is hallottuk, hogy a hamisítás el, hamisított termékek ellen harcolhatunk. Ez elfogadhatatlan, mert a hamisított termékek előállítói nem tartoznak ennek a jogi keretébe. Tehát akkor most az Európai Unión belüli hamisítók ellen harcolunk? Hát ez nem lehet -e komoly. Nézzük a politikai dimenziót. A, kríz, a válság közepén amikor az emberek a társadalmi, a gazdasági jogaik miatt aggódnak, akkor a bizottság vagy bármilyen felelős tervezet az Európa, szervezet az Európai Unióban előállhat egy olyan gondolattal, hogy egy internetrendőrséget állít fel, ez az egyetlen demokratikus válasz, amit az európai polgároknak adhatunk. Ez politikai alapvető szempontból elfogadhatatlan, tehát ezért vissza kell utasítani. Épp ezért üdvözlöm, a miniszterelnököknek a véleményét, a lengyeltől a román miniszterelnökig, és más miniszterelnök is így szólt. Hogyha mindannyian egyesülnek, és egyesítik erőjüket, és elutasítják az aktot, akkor az egy nagyon fontos dolog. És aztán, hogyha az Európai Parlament már az aktával való szembenállását kinyilatkoztatta, és én most a szocialista és demokrata frakcióra utalok. Hogyha ilyen sok szakbizottság már úgy nyilatkozott, hogy elfogadhatatlan, és el kell utasítani, akkor akkor ma azt a véleményt alakíthatjuk, hogy küldjük el a bíróságnak, és nézzük meg, hogy hogyan dönt a bíróság, és aztán majd ezzel együtt élünk. Nem. Miért pazaroljuk az időnket? Ezt el kell utasítani a parlamentben, e, e, tömegesen ellene kell szavazni a parlamentben, és lezárni ezt a fejezetet, és most megpróbálom visszatartani magamat, és azt mondani, hogy ez nem jó az Európai Bizottság presztízse szempontjából, az európai modell hitele szempontjából nem jó, hanem ez pont az ellenkezője, ez árt az európai modell hírének, és olyan sok millióra lesz hatással Európában, de nem csak Európában és pont erről van szó, hogy ez egy modell arról, hogy a globalizációt hogy lehet kezelni, és hogy lehet az információhoz szabad hozzájutást biztosítani, és e, nem korlátozni ezt a jogot és a különböző szabadságjogokat. Épp ezért üdvözlöm a petíciót, e, e, teljes erőbedobással támogatom, és remélem, hogy tömegesen visszautasítjuk és a parlament is ennek megfelelően fog lépni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Óken asszonyé a szó. Speaking time from... Szeretném betartani a három perces hozzászólási időt. Szerintem ünnepelnünk kéne ma. Ünnepelni azt, hogy a Lisszaboni egyezmény eredménye ma már látható, hogy a parlament eh, hatalmat kapott, nem csak olyan szervezet vagyunk, akiknek jól kell viselkedni, beszélgetni kell velünk, meg kell őket hallgatni, hanem hogy a parlament az együttdöntési eljárásban fontos szerepet kapott, és nagyon jó lenne, hogyha a másik két intézmény is felismerné ezt, hogy ne pazarolják az időnket feleslegesen. Az beszéd egyetem elmondta, hogy ha ez a törvény átmegy a parlamenten, akkor jogos a kérdés, hogy vajon a bíróság jogosnak, legálisnak tartja ezt az egyezményt. Egyértelmű, hogy, én remélem, hogy egyértelmű legalábbis, hogy jó a kapcsolat a petíciók benyújtói és a parlament képviselői között, az eredmény az lesz, hogy azt mondják, hogy nem. Ne pazarolják az időnket, ne pazarolják a pénzünket oly módon, hogy a bírósághoz fordulnak. Semmi értelme. Ahelyett tehát, hogy elmondanánk, hogy hitelességi problémátról beszélnénk, szerintem ünnepelnünk kéne. Nagyszerű napunk van ma, és remélem, hogy júliusban meg is látjuk, hogy a polgárok által megválasztott parlament betölti a neki adott szerepet. Köszönöm szépen. Jár. Köszönöm, Jár úr. Wieland. Wieland. Köszönöm szépen, elnök asszony nem követtem végig az egész vitát, mert az AFKO bizottságban egy olyan téma lett az enyém, amely sok ponton érintkezik ezzel. A parlament joga a felügyelő bizottságok alapítására. Itt egy vitáspont van, valami összeegyeztethető a joggal, vagy nem tárgyalható-e a parlamentben, vagy nem, illetve a tanácsban. És a kérdés, hogy van -e ezekkel kapcsolatban kivetni való. Egy kis tiszta vizet szeretnék önteni a borba. Meg kellene, vissza kellene tartóztatnunk magunkat, attól, hogy olyan dolgokat, amelyeket általában tárgyalunk itt, hirtelen máshogy kezeljünk. Itt egy kicsit választási küzdelemről is szó van, ugyanis. És ezt nem tartom megfelelőnek a parlamenten belül. Nem fogok zászlócskákkal, nemzeti lobogókkal bejönni ide, hiszen a parlamenti képviselőknek más lehetőségeik is vannak. Ez az eset nagyon vitatott. Ez az eset a jogtól függ, és amennyiben ez így van, akkor ebben a szakbizottságban nem tárgyaljuk ezeket. A petíciós bizottságban olyan témákat szoktunk kezelni, ahol a polgárok nem tudnak eligazodni. Viszont, hogyha jogi lehetőségeik vannak, akkor az már nem tartozik ide a petíciós bizottságba. Tehát a petíciós bizottság olyan témákat kezel, amelyeket más szakbizottságban nem kezelnek. De hogyha más bizottságban kezelik ezeket, akkor ezeket a megfelelő bizottsághoz kell irányítani. A Környezetvédelmi Bizottsághoz, a Jogi Bizottsághoz, stb és a, hogyha már ebben a parlamentben, ezen a parlamenten belül más bizottság tárgyalja a kérdéseket, akkor nagyon-nagyon megkérdőjelezném azt, hogy nekünk van-e jogosultságunk beleszólni ezekbe a kérdésekbe. Meg kell engednünk a szakbizottságoknak, hogy ők végezzék el a saját munkájukat. A, mióta itt vagyok ebben a parlamentben, tagja vagyok ennek a szakbizottságnak és jó meggondolom, hogy támogatok-e egy ügyet, vagy nem támogatom. Megpróbáltam nevet szerezni magamnak azzal, hogy mindig ugyanúgy kezelem ezeket a kérdéseket. És az a benyomásom, hogy teljesen mindegy, hogy hány ember ír alá egy petíciót. A mennyiség hogy a mennyiség megfelel-e mindjárt a minőségnek is, ez, ez egy nagy kérdés, és szerintem ez nem adott a legtöbb kérdésben. Hogyha valaki egy minőségi petíciót nyújt be, akkor nincs szükség arra, hogy embermilliókat, embermilliókkal aláírassa, akkor elég az ő saját aláírása is. Teljesen mindegy, hogy egy millió ember aláírta, vagy sem. Ezért amellett kardoskodnék, hogy ne vitatkozzunk most itt erről az egyről, ügyről, hanem hogy tartsuk magunkat a normáinkhoz, mert különben lefutunk a helyes útról, és akár le is parkolhatunk. E, Jotova. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem igazán értettem Wieland úr mondani valóját. Úgy tűnik, hogy ő arra gondol, hogy a mi szakbizottságoknak egyszerűen be kéne zárni a munkát, és más szakbizottságban kéne fújtatni a munkát. Szerintem nagyon fontos, hogy le, majdnem három millió európai állampolgár elmondta a véleményét. Így van, ott van az állampolgári kezdeményezés, és a Lisszaboni szerződés fantasztikus, de van itt három millió állampolgár, akik aláírtak egy petíciót, és őket gratuláció illeti. Négy parlamenti szakbizottság nemet mondott már az aktára. Csak az INTA az egyetlen, amelyre még várunk végül. A legtöbb kollégánk úgy gondolja, hogy nem formális kérdésről van csak szó, és nem jogi vitát kell folytatnunk, hanem olyan kérdésről van itt szó, ahol mi, ahol az európai állampolgárok képviselőiként egyetemen el kell, hogy mondjuk a véleményünket. Politikai kérdés ez, és önök is nagyon jól tudják. Bármi legyen is a luxemburgi bíróság végzése, mi az európai polgárok pártján vagyunk. Köszönöm szépen. Honorable Taylor. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, későn érkeztem ide, de úgy érzem, hogy valamit azért kell mondanom és támogatnom kollégáimat. Támogatom ezt a petíciót, amely arra kér bennünket, hogy ne ratifikáljuk az akta megállapodást. És nagyon örülök annak, hogy már is négy parlamenti szakbizottság pont megtette ezt. Hiszek az európai polgárok jagában, és pedig abban, hogy a petíciós bizottsághoz forduljon, még akkor is, hogyha csak egy, kettő vagy ezer emberről van szó. A kötelességünk az, hogy válaszoljunk, reagáljunk erre, és a parlament és az unió működését bizonyítsuk számunkra. De itt nem csak egy-két emberről van szó, és, hanem négy szakbizottságról, akik úgy döntöttek, hogy visszautasítják ezt a gondolatot. Épp ezért támogatom azt a felhívást, hogy ez a szakbizottság az intát, intához forduljon, hogy döntést hozzon, figyelembe véve azokat a szakbizottságokat, a kollégáikat, akik már úgy döntöttek, hogy az aktát elutasítják. Ugyanis az akta az innovációt, a, a versenyt, a fejlődést, a, az igazságos kereskedelmet, a digitalizálást, a gyógyszerekhez való hozzáférést és az internet irányítást negatívan befolyásolja. Mi ezt akarjuk? Nem nem azt akarjuk, nem akarjuk korlátozni ezeket, épp ezért eh, a, szeretném a magam voksát is letenni a petíció mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most eh, hallgassuk meg az utolsó embert a listán. Wilkes úr kap szót egy percben, hogyha ennyi időben tud reagálni a kérdésekre és a megjegyzésekre. Nagyon szépen köszönöm. amikor márciusban már itt jártam, és a petíciós bizottság fogadott bennünket, és az állampolgároknak a hangját meghallgatta, és az európai média, média is terjesztette a mi hangunkat, akkor láthattuk, hogy az Európai Parlament valóban nem egy-kettő, hanem hat szakbizottságában foglalkozott ezzel és ez azt jelenti, hogy a mai nap fontos nap, hiszen sikerült egy szerződést, amely a titkosságról, e, a tárgyalásokról e, szólt, e, azt tette lehetővé, hogy vállalatok ellenőrizzék az állampolgárokat az interneten, tehát sikerült ezt a szerződést a napvilágra hoznunk. És a napvilág megmutatta, hogy ennek a szerződésnek a paragrafusai lehetetlenné teszi azt, hogy aláírják az elkövetkezendő hetekben. Ezért az INTA bizottságot és a parlament plenáris ülését felszólítjuk arra, hogy ne várjanak, hanem az elkövetkezendő két hétben döntő lépést hozzon és utasítsák el az aktát, mert ez nem a megfelelő szerződés és nem a megfelelő folyamatot indítja el. Épp ezért teljes szívvel vissza kell utasítani. Hallgassuk meg az állampolgárok hangját. És nagyon örülök annak, hogy a polgároknak a frusztrációját hang, hangoztathattuk, és azt a reményt is megfogalmaztuk, hogy a parlament elvégzi kötelességét, és nem engedi, hogy az akta szerződés gyümölcsöt hozzon, és hogy bármely szerződés a jövőben az állampolgárok és a parlament hangját is képviselni fogja. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen jár úr. proposta. Javaslatot tesz. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretnék most még a bizottság nevében szólni, miután egy ideig az elnök szerepét töltöttem be. Ö, hangsúlyozom, hogy nem vagyunk politikai szakbizottság, de nem is vagyunk tulajdonképpen szakbizottság, hanem a petíciós bizottság vagyunk. Nagyon sok más bizottsággal dolgozunk együtt, és petíciós bizottságként általában nagyon aktívan, szorosan működünk együtt a többi bizottsággal. Ezért azt javasolnám, hogy a petíciót hagyjuk nyitva. Egyszerűen azért, mert a petíciót benyújtóknak joguk van arra, hogy tovább tárgyaljuk ezt a petíciót, és ahogy általában tesszük, most is úgy járjunk el, működjünk együtt a többi bizottsággal, és a szakbizottságok véleményét megvárva utána szűrjük le a tanulságokat. Éppen azért, mert nagyon sok szakterületet érint ez a petíció, és a petíciók benyújtói is nagyon sokat dolgoztak ezen, a szakmai vitára itt a petíciós bizottságon belül nincsen lehetőség az idő rövidsége miatt, ezért vannak többek között a szakbizottságok. Tehát javaslatom az, hogy tovább dolgozzunk a kérdésen a szakbizottságokkal együtt. Bosszináru. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen én is támogatom, hogy nyitva tartsuk ezt a petíciót, de a kérdésem az, jó, hogyha nyitva tartottuk, akkor utána mi történik? Hiszen már négy bizottság eh, kinyilvánította, hogy eh, elutasítja az aktát. Jó, mi nyitva tartjuk, de az akta tartalmát illetően mi az álláspontunk? egyszerűen csak ezt nyitva tartjuk, vagy pedig nyitva tartjuk, és a bizottság is kinyilvánítja, hogy szemben áll az aktával. Ez az én javaslatom. Hiszen ez nem csak a hitelünket biztosítja, hanem a láthatóságot is biztosítja, hiszen itt nem elegendő, hogy nyitva tartsuk, hanem csatlakozhatunk a másik négy bizottsághoz, amely már világosan kinyilvánította, hogy ellenzi az aktát. Martin. Köszönöm szépen, elnök asszony. azt hiszem, a petíciós bizottság számára van egy fontos feladat. Nem tudjuk ugyan, hogy mi történik az aktával. Reméljük, hogy a e, kereskedelmi bizottság nemet mond rá. De akkor is még az ügy az Európai bizottság, Bíróság előtt van, de nem tudjuk, hogy mit fog dönteni, hogyha visszautasítják, elutasítják, akkor lehet, hogy a petíciós bizottság lesz az, ahol ezt megvitathatjuk. Mert ez a legitim válasz lesz a petíció benyújtóinak agájaira. Tehát akkor lehet, hogy ez lesz a megfelelő hely erre. Eh, grazie eh, anche al collega Martin per la sua partecipazione. Köszönöm, Martin úr következik. Köszönöm, hogy eljött a szakbizottságba ma reggel. És köszönöm a petíciók benyújtónak, Wilks úrnak eh, a bevezető előadást, és az a véleményem, hogy Pocináró úr első válasza osztották eh, a petíció benyújtója is. Ezért fontos ez a mai nap, hiszen megtettük azt, amit, amiért ez a bizottság létrejött. Hogy megteremtsük az állampolgároknak a lehetőséget, jogaik gyakor, eh, állampolgári jogaik gyakorlására. Ez megtörtént, és eh, és nem csak a szakbizottság, hanem a téma fontosságát is elősegítettük. Nagyon sokan érdekeltek ebben a témában, és nagyon sokaknak fontos, hogy ez a problematikus kérdés megfelelő visszhangot kapjon, valamint azt, hogy ezt az aggodalmat elmondjuk azoknak az embereknek, akik döntést hoznak benne. Így tudok válaszolni Vilend úrnak is, nem csak a petíciók benyújtóinak eh, száma eh, teremti meg a nyomatékát ennek a petíciónak, hanem bármely állampolgár petíciója ugyanilyen fontos akkor, hogyha az megfelel a mi szabályainknak, eh, amelyben egy, jogegyenlőségi kérdéseket kell megvitatni. Egyértelmű, hogyha a dolgok akkor válnak ketté, amikor nagyon-nagyon sok állampolgár ír alá egy petíciót, ez azt jelenti, hogy jól széterítették a, a kérdést, és sokan egyetértenek a problémában, de minden petíciót megvizsgálunk akkor, ha megfelelnek a jogi követelményeinknek. Elmondhatom, hogy A bizottság alapvető véleménye a vita fényében, hiszen több mint 12 kollega szólt fel, és mindenki e, elmondta, hogy e, ellenzik az akta aláírását. Persze mi nem döntőbizottság vagyunk, de segítünk az állampolgároknak abban, hogy aggodalmaikat elővesztessék. Posztináró úr kérdése tehát az, hogy mit teszünk most, válaszolhatunk is neki erre, azzal, amit Jár úr javasolt. Nyitva hagyjuk a petíciót, és figyeljük, hogy mi történik a többi szakbizottságban, a parlamentben és a luxemburgi bíróság előtt, amelyik most tárgyalja a kérdést. A szakbizottságban nyitva hagyjuk a kérdést, de mi leszünk az utolsó szalmaszál, az utolsó felebezési lehetőség az állampolgáraink részére. Ha a polgárok nem érzik úgy, hogy az egyezmény nem felel meg a kívánságaiknak, akkor képviselőiként a mi feladatunk az, hogy ezt az érzést továbbítsuk és közöljük érintettekkel. A kollégák egyetértésével összefoglaljuk ezeket a kérdéseket, és a politikai véleményeket elmondjuk a vitában nyitva tartjuk a petíciót, és szemmel követjük, hogy mi történik a többi szakbizottságban és a luxemburgi bíróság előtt és egy következő vitát is beiktathatunk, miután ezek a folyamatok lezajlottak. Most lezárjuk a vitát erről a petícióról, amelyet nyitva hagyunk, és újra megvizsgáljuk majd a jövőben. Köszönöm szépen a benyújtóknak, a munkáját, és ezzel lezártuk a eh, mai reggeli ülés nyilvános részét. Elnézést kérek, mondja az elnök, még nem zárjuk le a nyilvános részt. Tévedtem. Hiszen azt hittem, hogy sikerült mindent megtárgyaltunk, de még itt van a 12-es napi rendi pont, a berlini tényfeltáró látogatásról szóló jelentés, mely június 23-24-én zajlott a tavalyi évben. Jótová asszony írta a jelentést, átadom is, át is adom neki a szót, ő volt a delegáció vezetője. Kérem, hogy tájékoztasson nekünk arról, a, minket arról, hogy mit kell ezek után tenni. Jótova asszony. Благодаря, госпожо председател. В този състав на комисията вече имах възможност... Köszönöm szépen. Már tudtam beszélni a berlini látogatásunkról egy döntés alapján jött ez létre, amelyet a szakbizottság eh, hozott, valamint számos panasz és petíció eredménye volt eh, ez a, a Jugendám ifjúsági szolgálat szerepét illetően. A Strasburgi ülésszakon eh, talál, tartottunk egy ülést, és egyetértettünk ar- arról, hogy egy, egy dokumentumot hozunk létre, amelyet benyújtottunk május 4-én. A delegáció tagjai keményen dolgoztak azért, hogy ezt a kompromisszumot a viták alapján megteremtsék. A téma nagyon érzékeny, a delegáció ellátogatott Berlinbe számos panaszt követően a Jugendam gyerekvédelmi szervezet megsérti a gyerekek jogait, ez volt a panasz. Nem akartunk rájuk újra mutogatni, eljutott, azért utaztunk oda, hogy konstruktív megoldást kínáljunk nekik. Nem szeretnénk olyan belügyekbe beavatkozni, amely nem a mi hatáskörünk, de probléma van itt. Kommunikációs probléma, nem elég az információ, a bírósági szolgálatok munkára, munkájáról. A párbeszéd, a kommunikáció hiánya nem csak félreértéshez vezet, hanem megjelenik az eljárási hibákban, amelynek súlyos következményei vannak. Arra van szükség, hogy felhívjuk a figyelmet a európai szinten is, információt nyújtsunk a határon átnyúló, határon átnyúló vállások problémáit illetően. A panaszok zöme, amelyet a bizottsághoz benyújtottak, arról szóltak, hogy az külföldi szülők nem tarthatják a kapcsolatot, nem beszélhetnek a gyerekeikkel saját nyelvükön. Ez akkor történik, amikor fennáll a veszély annak, hogy a gyereket elrabolják. Amikor nincsen tolmács jelen, és a Jugendamt alkalmazottai nem beszélik a szülők nyelvét. A szülők gyerekkel való kapcsolattartását azonban nem lehet korlátozni, hiszen a nyelv teremti meg a kapcsolatot. Arra van szükség tehát, hogy lehetővé tegyük minden, hogy minden nyelvet használhassanak. A szülők és gyerekek találkozását nem szabad korlátozni, a kapcsolattartásnak rendszeresnek kell lenni. A küldöttség tagjai ajánlásokat fogalmaztak meg arról, amit láttunk és a képviselőkkel folytatott viták után alakultak ezek ki. Hadd mondjak el még egy dolgot. Nagyon rövid volt a látogatás. Írásos kérdéseket küldtünk el az érintett intézményeknek, és írásos választ is kaptunk. Ezzel teljesebb lett a kép. Érthetik, hogy a téma nagyon érzékeny, ezért eh, volt ilyen hosszú határidő, amelyel az alapvető dokumentumot elfogadtuk. Hosszabb idő fog rendelkezésre állni majd eh, a módosítások benyújtásához is. Megbeszéltük, hogy vajon a javaslatokat eh, a delegáció tagjai nyújtják ebben, hiszen feltételezhetjük, hogy ők ismerik legjobban a kérdést, vagy másfelől lehetővé tegyük-e más kollégáknak azt, hogy ajánlásokat tegyenek a dokumentum alapján. A szakbizottságtól kérjük a döntést, mit tegyünk. A legutóbbi döntés az volt, hogy az ajánlásokat a kiküldöttség tagjai fogalmazzák majd meg. A szakbizottság titkársága úgy tűnik, hogy lehetővé teszi a szakbizottság minden tagjának, hogy ajánlásokat fogalmazzanak meg. Ha ez történik, akkor kérem, hogy fogadjuk el június 26-át a módosítások benyújtásának határidejéül, és szavazunk erről az azt követő szakbizottsági ülésen. Rengeteg érdekes beszélgetést tartottunk Berlinben, nagyon sok intézménnyel találkoztunk, nem tudtunk olyan emberekkel találkozni, akiket érintett a Jugendamt, az ifjúságvédelmi szervezet segítsége. Nagyon sok javaslatunk általános jellegű, de remélem, hogy az Európai Parlament képviselőiként jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy német oldalról is foglalkozzunk vele, tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét, és nem szeretnénk belavatkozni eh, egy ország belügyeibe. Szeretném megköszönni Bobinska asszonynak, Wartmannen asszonynak és a többiek, többi kollégáknak is a ajánlásaikat és a munkáját. Köszönöm szépen. Ci sono richieste di intervento? Ki szeretne szót kérni az elhangzottakhoz? Janoska asszony. Yes, Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdésem és egy megjegyzésem van. Először is a munkadokumentum mellett látok egy módosítót, amit Völang úr javasol, de hát ő nincs itt, tehát akkor ezért dönteni kell erről. Ezen kíván Kalanszka Bozinska asszony is küldött egy e-mailt eh, néhány javaslattal és ajánlat, ajánlással. Tehát mit javasol, hogyan lépjünk tovább mindezekkel a dokumentumokkal? Mert ez a kettő egymásnak ellentmond. mond a megjegyzésem pedig azzal kapcsolatban, hogy ki vehet részt, a javaslat ajánlás elfogadásában. Például engem nagyon érdekelt volna a részvétel ebben eh, a küldöttség munkájában, mert ez egy nagyon érzékeny kérdés, és a nyelvhasználat kérdését is felveti, és tegnap, pont tegnap vettem részt egy holland eseten, ahol az anya azt a vádat hozta fel, hogy az anyanyelvet akarják használni a családban, és ezért nem engedték a gyerekeket, hogy hogy a családban nőjenek föl, mert nem az anyanyelvet beszélik a családban. Ez elfogadhatatlan. De nem tudtam részt venni ebben a küldöttségben, mert ugyanakkor egy moldovai küldöttség munkájában vettem részt, tehát kisonabban voltam, ezért nem tudtam Berlinbe elmenni aztán a petíciót benyújtók vártak itt a parlamentben, mert a Jugendamt ellen akarták benyújtani ezt a petíciót. Tehát ez számomra elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a delegáció résztvevőjének is, és a beszámolót is. Köszönöm azt szeretném elmondani, hogy a tanulás folyamata nagyon fontos. Bizonyára mindannyiuknak feltűnt, hogy két beszámolóról is szó van itt, két tényfeltáró látogatásról, a berlinéről és a romániairól is. Szerintem a jövőben meg kellene próbálni valahogy időben jobban elrendezni ezeket. Úgy gondolom a legkisebb közös nevező az, a hogy akik részt vettek az úton, a titkársággal közösen készítsék el a beszámolót, és ezek után a bizottság tagjai, azaz valamennyi tagnak legyen lehetősége módosító javaslatokat benyújtani. Kérdés, hogy mi adja ezeknek a beszámolóknak a politikai erejét. Politikai erejét a bizottság közös állásfoglalása adja. Így tehát a bizottság valamennyi tagjának lehetőséget kell biztosítani módosító javaslatok benyújtására, és ez ugyanúgy kell tenni, mint az összes többi esetben, megvan a határideje a módosító javaslatok benyújtásának, és akkor bárki tehet javaslatot. Hogyha úgy akarjuk, egy tényfeltáró látogatásnak az a célja, hogy a tényfeltáró látogatáson résztvevők úgymond a mi füleink és szemeink de mégis meg kell adni az egész bizottságnak a lehetőséget arra, hogy levonja a megfelelő következtetéseket a dokumentumból. Ezt szerettem volna csak hangsúlyozni, hogy a jövőben így járjunk el, hogy meglegyen a határidő a módosítók benyújtására, és utána szavazzunk, és ezután készül el a dokumentum pozitív értelemben. Köszönöm. Grazie. Eh, Köszönöm, Vertman Köszönöm szépen! Néhány ponttal kapcsolatban szeretnék röviden szólni. A beszámoló eredménye világosan kell, hogy értékelje a helyzetet. Meg vagyok győződve arról, hogy nincs egyszerűen arra jogunk, hogy ítélkezzünk objektívan kellene eljárnunk, és szerintem ebben sok kolléga is egyetért velem. Különbséget kell tenni a között, hogy idézőjedben mikor tiltják meg az anyanyelv használatát, és mikor nem. Nem igazán értettük meg, hogy ez hogy működik tényfeltáró látogatásunk során, hogy mikor áll fenn az elválasztás veszélye a gyereknek a szülőktől fiatal gyermekek esetében nagyon fontos az, hogy mit teszünk. Úgy gondolom, a gyermek védelmének kellene, hogy a politikai érdekek fölött álljon, és én anyaként szeretnék a gyermekemmel beszélni. Tehát ezt gondolom minden anya ugyanígy érzi, hogy a politika érdekei nem állhatnak följebb, mint a gyermek érdekei, hiszen nem ismerjük ezt a gyereket, nem tudunk róla semmit, és ugyanennyire kevés közünk van ahhoz, hogy milyen nyelven beszélnek otthon a családban a gyerekkel. Hadd beszélje a gyerek az anyanyelvét. Tehát ezeknél a tényfeltáró látogatásoknál nagyon erősen különbséget kell tenni az is biztos, az is biztos hogy rendszeres látogatásokra van szükség, de az objektivitást mindenképpen biztosítanunk kell. Azok a kollégák, akik nem voltak jelen, ugyanúgy lehetőséget kell, hogy kapjanak arra, hogy hozzászóljanak, de csak olyan mértékben, hogy azt is pontosítják, hogy csak azzal kapcsolatban tudnak nyilatkozni, amit a jelenlevők leírtak jelentésükben. Mi vagyunk, amennyiben részvevői vagyunk a tényfeltáró látogatásnak, a petíciós bizottság fülei és szemei. Ami ezt a témát illeti, nagyon nagy távolságtartással és objektivitással kell eljárnunk. Hangsúlyozom, hogy ezeket a gondolatokat vonjuk bele a munkánkba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Vertman kolléga után. Eh, Bostinár úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Azt szeretném elmondani, hogy egy kicsit zavaró látni, hogy a két jelentésről még nem, szav, jelentést még nem szavaztuk meg. Ez egy EPP kérdés, eh, amelyben a szakbizottság is bevonandó. A javaslatom az, hogy a jelentést fogalmazzuk meg a, az általunk eldöntött időben, ezt valószínűleg ma a koordinátorok ülésén megbeszéljük, és aztán a tényfeltáró bizottság egyik tagjának biztosítani kell azt, hogy ha eldöntöttük, hogy a módosítók benyújtásának mi a határideje, akkor ennek megfelelően cselekszünk. Ha eljött az idő, akkor a módosítót vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Ha elutasítjuk, akkor a függelékbe, a mellékletben mellékletbe tesszük, mint ahogy korábban is tettük ezt. De e, ilyen padhelyzet, mert valamelyikünk annyira akarja az ő módosítóját érvényesíteni, az nem igazán szolgálja a mi presztízsünket vagy hitelünket. Ez a kérésem, és nem mondok többet, de ne felejtsük el, hogy végül is a tényfeltáró bizottságnak a jelentése a valóságot kell, hogy tükrözze ott helyben. Tehát kevesebb politikai konfrontációt, hanem inkább kompromisszumot keressünk, amely a mindegyik álláspontot össze tudja egyeztetni, és ekkor szolgáljuk a Peti Bizottságnak az érdekeit. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem hallottam Rojtova asszony véleményét, mert egy kicsit későn érkeztem, de gondolom, hogy megfelel annak, amit megegyeztünk. Ugyanakkor úgy érzem, hogy E, az téma miatt és a petíciót benyújtóknak a tisztelete miatt e, a nyár előtt interaktív módon e, szám, szavaznunk kell -e azért, hogy júliusra meglegyen a bizottságon belül a szavazás. Nem hiszem, hogy ez csak egy EPP probléma, hanem elsősorban a tényfeltáró küldöttséggel kapcsolatban van egy probléma, és én javasoltam, egy olyan szabályozást, amely lehetővé tenné mind az időtartamot illetően, hogy mind mást illetően, hogy mikor kell a tényfeltáró bizottság jelentését elkészíteni. Sajnálom, hogy osztattuk a nézetünket, mert a berlini küldöttségben szavaztunk, és ezt tiszteletben kellene tartani, és egy olyan szöveg lett az eredmény, amivel szemben nekem nincsen ellenvetésem, de a módszert illetően úgy érzem, hogy gyorsan meg kell határozni, hogy milyen módszert kell követnie az összes tényfeltáró bizottságnak, és akkor a bizottság tagjai a javaslatokkal kapcsolatban látná, hogy hol állnak. Tehát én azt javasoltam, hogy legyen egy tényeket leíró része a jelentésnek, és a második részben legyenek javaslatok, és figyeljünk arra, hogy a nem hivatalos tagjai a, a tényfeltáró bizottságban ne játszhassanak szerepet a döntéshozatalban, csak koordinátorok legyenek. És hogyha ezt az alapelvet tiszteletben tartjuk, akkor a többi tényfeltáró küldöttségnek a munkája is a megfelelő ütemtervnek megfelelően menne, és nem és nem késleltetni a döntéseket a családok, sok tíz család esetében. Köszönöm. Köszönöm, senki más nem jelentkezik. Na, akkor egy Fiatava valószínű következik. Köszönöm el, elnök asszony, a következő javaslatom válaszként Stanaszka asszony kérdésére. Azt javaslom, hogy ma koordinátori ülésen döntsenek a módosítások benyújtásának határidejéről, azon szöveg alapján, amit már benyújtottunk. Szeretném megkérni Balan urat, hogy úgy fogalmazza meg a módosításait, hogy azok megfeleljenek a szabályoknak, e, a módosításokra vonatkozó szabályoknak a parlamentben. Örülök annak, hogy a szakbizottság minden tagja szeretne módosítást nyújtani, de ebben az esetben meg kell határoznunk ennek határidejét, illetve a vita lehetőségét. Több hónapon át dolgoztam a jelentésen, és volt több kolléga, aki szerette volna elha- elhalasztani a vitát, és késletetni a folyamatot, és ragaszkodtak ahhoz, hogy német belügyről van szó tehát nem a parlament illetékességébe tartozik. Volt azonban rengeteg európai állampolgár, akik a mi szakbizottságunkhoz fordultak, és nekünk válaszolnunk kell az ő kérésükre. amennyire illetékességünk terjed az ügyben. Ami Bulan úr kielentését illeti, el kell mondanom, hogy a egyik német képviselő nyomást próbált gyakorolni rám arra, hogy megváltoztassam a szöveget, ami teljesen elfogadhatatlan. Reagálnunk kell az európai polgárok kérésére. Köszönöm szépen, mondja az elnök a, ennek elfogadása júliusban fog történni. Időt kell hagynunk a fordítások elkészítésére, ezért a titkárság azt javasolta, hogy a módosításokat június 26-áig lehessen benyújtani, és én támogatom azt, amit a kollégák is elmondtak arról, hogy a szakbizottság bármely tagja nyújthasson be módosítást. a szakbizottságra tartozik annak eldöntése, hogy vajon ez megfelelő-e, és ha igen, akkor el is utasíthatják. Ami arra vonatkozik, hogy hogyan foglalkozunk a tényfeltáró bizottság véleményem, hogy ezt eh, józan, eh, tagok józan belátására kell bíznunk. Eh, eddig nem mutatunk nagyon sok józanságot ebben a kérdésben de a koordinátorok egyet, fogtanak, egyet fognak érteni abban, hogy ha túlszabályozzuk a munkát, akkor az nem igazán segíti a munkát, és a méltóságunkat is aláássa. Sajnálatos, hogy a problémát az EPP akasztja meg. Ez számomra nagyon kínos, hiszen magam is néppárti tag vagyok, de Bonoána úrnak más a véleménye. Remélem, hogy júliusban, amikor újra találkozunk, akkor nem csak a berlini jelentésről tudunk beszélni, hanem a románról is, és el tudjuk fogadni mindkettőt. Ahogy valaki mondta, már nem emlékszem, hogy ki volt az, Már egy év telt el azóta szinte, hogy ez a két tényfeltáró látogatás lezajlott, és ennek az az e, e, a célja, hogy a dolgokat felgyorsítsuk oly módon, hogy további információt gyűjtünk be a helyszínen olyan kérdésekben, amely de ez a bizottság illetékes, de pont az ellenkezője történik. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és ezzel most lezárjuk a e, szakbizottsági ülés nyilvános részét. Egy kis szünetet tartunk, hogy a képviselők és az érdekeltek kimehessenek a teremből, hogy zárt ülést tarthassunk.